Nous allons maintenant aborder le prochain most áttérünk a napirendünk következő pontjára, a kolumbiai emberjogi helyzetre. Ezzel a tárgyal kapcsolatban a régió szokásainkat, amelyeket még az előző ciklus alatt kezdtünk meg, folytatjuk. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a kolumbiai szakszervezeti helyzettel foglalkozunk ma. Hadd üdvözöljem melegen nem csak az előadóinkat, hanem más érdekelt szakbizottságok képviselőit is, a Nemzetközi Kereskedelem, valamint a Külkapcsolatok Szakbizottságának, illetve az Emberjogi Albizottságnak a képviselőit. Szeretném Szalafranka urat is köszönteni körünkben, aki az Eurolat közgyűlés, parlamenti közgyűlés parlamenti küldöttségének elnöke. Külön szeretném köszönteni ma a kolumbiai munkaügyi miniszter helyettes urat, Ricardo Andrés Ekeverri López urat, aki a nagykövet excellenciás úrral együtt képviseli Kolumbiát. Az Európai Unió gazdasági és politikai kapcsolatokat ápol Kolumbiával, így nem véletlen, hogy a parlament az ember emberjogi kérdéseket is nyomon követi. Nemrégiben hallottunk olyan információkat, mely szerint újra a szakszervezeti képviselők ellen igen komoly erőszakos cselekményeket követtek el. Az információk persze sokszor ellentmondásosak, amelyeket kapunk, és remélem, hogy a mai vita majd világosabban rávetít a jelenlegi helyzetre a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság most szerdán fog majd egy vitát lefolytatni az SPG plusz rendszerrel kapcsolatban, mint tudjuk. Most egy igen élénk vita folyik az EU tárgyalásokkal kapcsolatban és amely a kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodást illeti. Ami a mi fellépésünket illeti, a mai vita mindenképpen az emberi jogokra és a fejlesztésre fókuszál majd. Kolumbia a együttműködés és fejlesztési instrumentum keretében a 2007-2013-as időszakban 160 millió eurós támogatásban részesül majd, részesül majd, ahogy a stratégiai dokumentum is szól erről. Az emberi jogokat mindenképpen támogatnunk kell, most pedig megadom azonnal a szót Mitchell úrnak, aki majd felvezeti magát a témát, még mielőtt magukat az előadókat hallgatnánk meg. Mitchell úr, őné a szó, három percben kérném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most az első meghallgatásra kerül sor a szakbizottságunkban, és az imént hallottuk, hogy milyen megközelítésből kívánjuk megtárgyalni a dolgokat. Jó lenne, hogyha azonnal megvizsgálnánk eh, olyan szakszervezeti, szak, eh, eh, szakszervezeti képviselők gyilkosságainak esetét, amelyekre sor került 2007-2013 között 33 millió eurót az emberjogi feladatok felkarolására kívánunk kifizetni. Hanegas úr egyik előadónk, aki a CUT kongresszusának emberjogi kirodájának igazgatója. Kleopátra Dumbia Henry asszony is itt van, aki a Genfi ILO mm, mm, egyik igazgatóságának vezetésevel foglalkozik. Néhány megjegyzéssel is szeretnék élni bevezetőkben. Tudjuk, hogy Kolumbiában komoly emberjogi problémák merülnek föl, sokan eltűntnek, nyilvánul, sokakat eltűntnek, nyilvánítattak, gyilkosságokra kerül sor belső konfliktust él az ország, emberjogi problémák vannak, különös tekintettel vannak kitéve a fenyegetettségnek és a gyilkosságoknak a szakszervezeti képviselők. A világban a legtöbb szakszervezeti képviselőt Kolumbiában ölnök meg. A kormányról azt hallottam, hogy programokat hajtott végre, de elfogadhatatlan, hogy az emberek ilyen helyzetben éljenek egyszerűen azért, mert szakszervezetekbe tömörülnek, és aztán gyilkosságok áldozatai lesznek. Egy szakszervezeti képviselő özvegyével beszéltem, és ő is elmondta, hogy nagyon sokan eltűnnek és gyilkosság áldozatává válnak. Kolumbiában pozitívan, de negatívan is változik a helyzet. A nyomást továbbra is gyakorolnunk kell az országra, annak érdekében, hogy a szakszervezetek képviselői ne váljanak gyilkosságok áldozatává. Ez egyszerűen elfogadhatatlan helyzet. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Vanegas úrnak aki a kolumbiai szakszervezeti ö, szervezet, ö, a köt képviselője. Kérem, hogy a 10 perces előadásra szánt időt legyen szíves betartani. Jó napot kívánok! Köszönetet szeretnék először is mondani azért, hogy a Fejlesztési Szakbizottság meghívott engem. Én a kolumbiai CUT nevében vagyok itt, azért harcolok, hogy a szakszervezeti vezetők és az emberi jogok helyzete javuljon Kolumbiában. Szeretnék néhány szóban arról is beszélni, hogy az Európai az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást tárgyal jelenleg országommal. Az önök álláspontja nagyon fontos annak érdekében, hogy elfogadják-e vagy sem a kanadai, az Egyesült Államokbeli, valamint a latin-amerikai ország, egyes országok is szabadkereskedelmi eh, egyezményeket írtak már alá az EU-val. Nagyon súlyos a helyzet, ahogy az ILO is megerősítette már ezt több alkalommal. A legutóbbi konferenciája során elmondta azt az ILO, hogy Kolumbia azon 25 ország közé tartozik, ahol a helyzet a legkomolyabb. 60 gyilkosság történt az elmúlt 20 évben, több mint 2000 embert öltek meg, 49-en, 30-an, 40-en évente áldozatul esnek gyilkosságoknak szakszervezeti képviselők közül. És ezt teljes büntetlenségben teszik a gyilkosok 98%-ában az eseteknek. A gyilkosságok elkövetőit nem fogják el. 61 fenyegetettségről hallottunk. 2009-ben szakszervezetések felé 48 szakszervezet is erőszakosan elfogtak, kiraboltak számos szakszervezeti képviselőt gyilkosságokról és emberi jogok megsértéséről tudok beszámolni. Egy olyan helyzetről van szó, ahol kimondhatjuk, hogy minden nap valamilyen szinten az emberi jogokat és a szakszervezeti jogokat sérelem éri. Uribe elnök utolsó mandátuma alatt 500 szakszervezeti képviselőt megöltek, és 36 százaléka a jelenlegi jogsértéseknek szakszervezet is csak ellen történt. A nemzetközi szervezetek és fórumokon felszólalva mi mindig elmondtuk, hogy vagy cselekedettel, vagy azért, mert véka alá rejti az esetet, az állam igazából felelős mindezért. A felelősség tehát valós. A kolumbiai kormány még mindig felelős Miért? Mert az állam és a kormány felelősei maguk is felelnek ezen erőszakos cselekményekért. A kormány egy képviselője például azért felelős, mert szakszervezeti képviselők listáját adott át miliciák részére. Tudunk több esetről is, ahol több eh, éves börtönbüntetésre eh, ítéltek eh, személyeket, de mégis az emberjogi jogsértések tovább folytatódnak. E hónapban is tudunk egy olyan esetről, ahol a hadsereg tagjait azzal vádolják, hogy fiatalokat erőszakkal elfogtak, túlszulejtettek kerületeikben. Ezen Katonákat viszont ugyan vád érte, de mégis szabadlábra helyezték őket. Miért? Mert a bírósági rendszer nem működik rendesen. 1700 gyilkosságot így nem fognak szankcionálni az országunkban. Óriási válságban van tehát az ember jogi kérdés és a szakszervezeti jogok kérdése országomban. Semmit nem tesz a kormány mindez ellen, pedig a kormány azt mondja, hogy fellép e, fel, e cselekvések ellen. Egyszerűen ré, véka alá rejti a kormány a valós helyzetet, egy olyan rendszerről van szó, ahol az agresszió, a támadás folyamatosan megtörténik, és erőszakos cselekményeket szinte népírtás szintjén végeznek el az országunkban. A kongresszusunk tagjai, az NGO-k, az olyan NGO-k, amelyekből több száz van az országomban, mindenképpen a nemzetközi szakszervezeti mozgalmat eh, kéri föl, a CSM-et is, arra, hogy lépjünk fel a helyzet ellen. Mi ellene vagyunk a szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának az EU és Kolumbia között. Mi úgy véljük, hogy az európai közösség mindig is azért lépett hogy a nemzetközi eh, emberi jogokat és munkához való jogot tartsuk tiszteletben. Olyan súlyos a helyzet Kolumbiában, hogy ezt már más országok is elismerték. Így volt ez az amerikai választási kampány során, Kanada is elismerte ezt a súlyos helyzetet, az északi országok képviselői is elismerték. Alapvető fontosságú tehát, hogy felfüggeszthessük a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását Kolumbiával. Egy olyan kormányról van szó, amely az emberi jogokat súlyosan megsérti. A múltban is ezt tette, most is ezt teszi. Legitimen kérjük tehát ezt az emberi jogokat folyamatosan megsértik az országomban. Az ENSZ is elismerte, az ILO is említést tette erről az emberi jogokat, a munkához való jogot ö, ö, sérti az országunk. Ezért kérjük, hogy a politikai eszmecsere során az ilyen súlyos sértéseket is figy- vegyék figyelembe, akkor, amikor az EU és Kolumbia szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalnak. Azt is szeretném hozzátenni, hogy az emberi jogok felelőse mm, Manuela Chávez, szeretném, hogy mindenképpen elismerést kapjon azért, mert nagyon kompetensen végzi a munkáját a kolumbai szakszervezeti képviselők helyzetére való rávilágításon. Most Dumbia Henry asszonynak az Ájeló részéről adom meg a szót, neki is tíz percben van lehetősége arra, hogy szólja. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetősége van az ájelónak arra, hogy ma délután itt részt vehetünk az ülésen. Fontos különbséget kell tennünk. Az ájeló és a, a büró között. Én magam a BIT büró, az IRO bürót képviselem itt ma, úgyhogy nem mondhatok mást személyemben, a személyes véleményemet nem fogalmazhatom meg, én a szervezetem nevében szólok ma. a 87-es egyezmény, valamint a 98-as egyezmény is alapvető ILO egyezmények, a felügyeleti szervek, különösen azon szakértői bizottság, amely az ajánlásokkal foglalkozik, valamint az Egyesülési Szabadság Bizottság mindenképpen megvizsgálja hosszú évek óta, már a 80-as évek vége óta az egyezmények jogi és gyakorlati alkalmazását. A felügyeleti szervek megvizsgálták az erőszakos fellépésekre vonatkozó állításokat, ahol ö, több mint ezer gyilkosságról és erőszakos fellépésről van szó, valamint ezek fellépések büntetlenségéről. Nagyon komplex erőszakos helyzet alakult ki Kolumbiában. Ö, amelyek amelyekért félkatonai szervezetek, gerillák és kábítószerkereskedelmi csoportok felelősek. A társadalom minden részét érintő fellépésekről van szó, nem csak a szakszervezetéseket érinti mindez. Jogalkotási témákról is megjegyzéseket kaptunk. Közvetlen kapcsolatban vagyunk az ILO részéről Kolumbiával a 90-es évek óta, de igazából komoly előrelépést nem tapasztaltunk 1998 2008-ban egy panasz érkezett be a 87-es egyezmény be nem tartásáról, a, amelyet a munkaügyi, nemzetközi munkaügyi konferencia előtt 25 konferencián részevő kolumbiai képviselő tette a 26-os cikk nevében. Az Egyesülési Szabadság Bizottsága az álljelő részéről azt mondta, hogy vizsgálati bizottságot nem állít föl, viszont a 2000-es években missziókat szervezett az álljelő Kolumbiába, ami a közszolgálati egyezmény 1978-as, valamint a kollektív szerződésekre vonatkozó egyezményt, amely 1981-es 154-es számot visel, azok módosításra kerültek eh, annak érdekében, hogy erőforrásokat lehessen allokálni a szakszervezeti eh, képviselők védelmére. Annak, ér, annak idején a kormány úgy döntött, hogy egy különbizottságot állít fel annak érdekében, hogy a társulási szabadsággal, szabadságra vonatkozó konfliktusokat megvizsgálhassa. További missziókra is sor került az országban az erőszakos cselekmények kivizsgálására az ILO vezetőségi szervezete mégis úgy döntött és úgy szavazott, hogy vizsgálóbizottság felállítására nem kerül sor. 2000-2007 között számos magas szintű delegáció ettől az ILO részéről Kolumbiába. 2006-ban pedig egy háromoldalú megállapodás született az Egyesülési Szabadságról és Demokrációról, Genfben került aláírásra. Ez a kolumbiai kormány képviselői és a szociális partnerek között. 2009-es ülés szakán az ILO konferenciája szintén megvizsgálta a 87-es egyezmény betartásának módozatait, és a kormány az ILO támogatást továbbra is élvezi még a függőben lévő ügyek vizsgálatával kapcsolatban. A 2009-ben egy nemzetközi munkaügyi konferenciára került sor Genfben. A nagykövetén keresztül Kolumbiát, Kolumbia meghívást intézett az ILO-hoz, hogy az ILO megtapasztalhassa, milyen előrelépés történt az országban. A 87-es egyezményben előírtak tiszteletben tartása szintjén, valamint a szabadság és demokrácia demokrácia kiteljesítése síkján. A szabványokkal kapcsolatban az egy, a, egyik fő célja a látogatásnak az volt, hogy három témában vizsgálódjon. Először is milyen intézkedéseket foganatosítottak az erőszakos fellépések ellen, és hogy milyen jogalkotási aspektusok léteznek az ILO szakértői bizottsága ezzel kapcsolatban megjegyzéseket fogalmazott meg, valamint egy szakbizottság működését is megvizsgált a, a, látogat, a látogató delegáció a jogvita rendezés területén. Ami az intézkedéseket illeti az erőszakos fellépések szakszervezet is képviselők elleni erőszakos fellépéseket illeti. Jogalkotás egy egyéb intézkedéseket fogadott el a kolumbiai köztársaság vetéren. Az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban statisztikákra épülnek ezen fellépések, szakszervezet is kelleni fellépésekről van szó, nyomozati és ítéleti, ítéletekkel kapcsolatos statisztikákat is megosztottak velünk a kolumbai partnerekkel ülésekre került szor, értekezretekre. Az 1787-es ügyel kapcsolatban szintén megvitattuk a kérdést, ami a jogalkotási témákat illeti, amely a szakértői bizottság vizsgálódását illeti. Ott is egy bírósági határozat született bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, és hogy milyen hatásalas majd az ilyen típusú bírósági határozatoknak, ami a bizottság háromoldalú ILO bizottság működését illeti. Információkat kaptam ezzel kapcsolatban. Minden egyes résztvevő fél elmondta, hogy fontos előrelépéseket kell még tennünk a misszió után, külön közleményt fogalmaztak meg a Szociális Védelmi Minisztériumban. A kormány tette ezt meg egy közleményben, személy szerint kaptam meg ezt a közleményt a Szociális Védelmi Minisztériumtól a kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a szakértői bizottság által felvetett problémákkal kapcsolatban majd megfelelő intézkedéseket foganatosít. Remélem, hogy a kormány majd információkat fog megosztani velünk azzal kapcsolatban, hogy milyen előrelépések történtek a büntetlenség és az erőszakos cselekmények szintjén ami a szakszervezeti vezetők és szakszervezeti képviselők védelmét illeti, Ezzel kapcsolatban is több információt kaptunk, különböző jogalkotási témákról eh, is beérkeztek információk, valamint az ILO technikai segítségnyújtásáról is. Nem szeretnék most én részletekbe menően mindenről szólni, de majd visszatérek erre. Tehát a különböző ajánlások alkalmazásáról, a 2009-es megállapításokat, ezt egyébként, ezt a szöveget átadtam az Önök Szakbizottságának, bizalmas jelleggel, mert ez még nem került nyilvánosságra. A 2009-es ülés során érdeklődéssel és elégedettséggel állapítottuk meg, hogy a kormány különböző kötelezettségeket vállalt, és a következő beszámoló alkalmával remélhetőleg a helyzet pozitív fejleményeit vehetjük sorra. A szakértői bizottság kinyilvánítja, hogy a szakszervezeti jogok, a e, strike jog, a e, kollektív szerződésekhez való jog e, megszűnt az alkotmánybíróság ítélete folytán illetve megkapták az állami szektorban a sztrájkjogot és a kollektív szerződésekhez való jogot a 1787-es ügyjel szeretnék most foglalkozni. Az erőszakkal kapcsolatos cselekvések kell kapcsolatban 2010-re napoltuk el ezt a, ennek a kérdéseket a tanulmányozását, meg fogjuk vizsgálni, hogy a kormány milyen kötelezettségeket vállalt az erőszakcselekmények vonatkozásában, amelyek a szakszervezeti funkcionálisokat érintik. Ki kell emelni, hogy több évi veszteglés után a, a, a, kormány az ilo tájékoztatta, hogy 80 határozatot hoztak ezen erőszak cselekmények elkövetői ellen. Az információ, amit 2009-es kiküldetésem során kaptam, kiemeli, hogy a szakszervezeti tisztségviselők gyilkolásával kapcsolatban jelentős csökkenés tapasztalható. 205 ről 196-ra, 38 volt 2008-ban és 23 2009-ben. A hatóságok által vállalt kötelezettségek jelentős garanciákat nyújtanak arra, hogy továbbra is védeni fogják a szakszervezeti tisztségviselőket, és megszüntetik az ezek az elkövetőkkel kapcsolatos büntetlenséget eh, megerősítik az eh, igazságszolgáltatást és az ügyességet. Ennek az, hogy az is rendkívül fontos, <clears throat> hogy az Európai Unió technikai segítség nyújtása révén sikerül az ILO által elvégzett felügyeleti munka hiányosságait kiküszöböljük a kereskedelmi politikával és a politikai párbeszéddel kapcsolatban. Fokozatabb együttműködés alakult ki az e- Európai Unió és az ILO között. Ez néhány éve e, jól kezdődött. Az Európai Bizottság e, is részt kellene, hogy vegyen különböző közvetlen projektekben, amelyek a hiányosságokat kiküszöbölnék olyan országokban, mint Kolumbia, akkor a kolumbiai munkahogyi miniszter helyettesének adnám át a szót Ri, Ricardo úrnak, és aztán Trujillo Garcia úrnak, a nagykövetnek, Lopet, hát először López úrnak, és aztán a nagykövet úrnak. Andrés Echeverria Lópezé tehát a szó, aki most szót kap. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő hölgyek és urak! örülök, hogy lehetőségem van itt megszólalni annak érdekében, hogy bizonyos kételjeket és aggodalmakat eloszlassak, amelyeket egyes képviselők és a kolumbiai vizsgálóbizottság egyes tagjai felvetettek. A kolumbiai kormány rendkívül mértékben elítéli a, szakszer, a kolumbiai szakszervezeti funkcionálisok ellen elkövetett bűncselekményeket. De sajnálom, hogy 2001-es cselekményekre is vissza kell térnem. 27.800 kolumbiai polgár szemben történt bűncselekmény, ez egy csillagászati összeg. 2009-ben 15.800 17 gyilkosság történt állampolgárok terhére, ez is nagyon, nagyon nagy adag, nagyon nagy mennyiség, de mint egy majdnem 50%-kal csökkent a lakosság, a kolumbiai lakosság terhére elkövetett bűncselekmények vonatkozásában. 205 kolumbiai szakszervezeti funkcionáriust öltek meg. Ez borzalmas számadat, és ez fáj nekünk, méltatlan hozzánk, szégyent érzünk. 2009-ben ugyanakkor a hivatalos számadatok szerint csak 28 szakszervezeti tisztségviselőt öltek meg, de majd 40 más források szerint 40 szakszervezeti funkcionárius öltek meg, a, attól függően, hogy a, kor, kormányt, a, szakszer, a kormány adatait vagy a szakszervezet adatait használjuk el. Itt ugye 60 vagy 68 százalékos a csökkenés. Ettől függően. azt mondani, hogy a szakszervezeti funkcionáriusok öldöklése politika volna, ezt nem, nem lehet kimondani. Hivatalos számadatok jelzik, hogy mindkét esetben <clears throat> jelentős csökkenés van a szakszervezeti vezetők, meggyilkolt szakszervezeti vezetők számának tekintetében. A szakszervezeti iskolátnak az adatait vitatjuk az ő számadataik magas, gyakran magasabbak, mint a kormány rendelkezésére álló adatok. 2001-ben 205 gyilkosság történt, a szakszervezeti iskola szerint 197 gyilkosság 93-ban, pedig 201 a kormány szerint, és 94 szakszervezeti vezetőt öltek volna meg. 2007-ben 26 illetve 29 a két forrásból nyert számadat. az az elva kiinduló pontunk, hogy az áldozatnak valamilyen szakszervezet tagjának kell lennie, és gyakorolnia is kell a funkcióját. A szakszervezeti iskola a statisztikáiba egyéb embereket is bevet, mint akik a kormány statisztikájában szerepelnek. 2009-ben például mezőgazdasági vezetők is szerepelnek a, a szakszervezeti iskola kimutatásában. Ezek egyáltalán nem szakszervezeti ezek a vidéki mezőgazdasági vezetők nem szakszervezeti funkcionáriusok, úgyhogy át kellene gondolnunk azt, hogy milyen alapokon nyújtan, nyugszanak a statisztikák, és milyen alapon gyűjtjük őket, meg ért, egyet kellene ebben értenünk hogy hogyan gyűjtsük be a statisztikai adatokat, ezen változtatni kell, hogy ugye ne vegyük hozzá a mezőgazdasági vezetőket. A, ebben a szakszervezeti, kolumbiai szakszervezeti vezetőkkel is egyetértésre kell jutnunk. Na most, amikor itt megállapítjuk, hogy milyen statisztikával éljünk, ez egyszer mind annak kijelentésére is módot nyújt, hogy a kolumbiai kormánynak nem szerepel a politikájában a szakszervezeti vezetők öldöklése. Ez a fegyveres konfliktus eredménye, hogy az ELN és a paramilitáris alakulatok fegyveres harcot folytatnak egymás ellen a kolumbiai fegyveres erők harcolnak olyan terroristák ellen, akik kolumbiai állampolgárokat és szakszervezetiseket is ölnek. Ez nem jelenti azt, hogy a kormány az a szakszervezeti funkcionáriusoknak ártani kívánna. Újságírók szerint a kormányzók is vannak, egy kolumbiai kormányzót megöltek, meggyilkoltak a terroristák nem egészen egy hónapja. Polgármesterek is a szélcsoport tagjai közé tartoznak. Őket nagyon erősen védik viszont a szakszervezeti funkcionáriusok is ezek közé tartoznak. Az ügyészségen van egy csoport, amely kizárólag a szakszervezeti vezetők terhére elkövetett gyilkosságok felderítésén fáradozik. 2000-ben csak egyetlen egy ítélet született, ma 2009-ben 69 elmarasztaló ítélet született. Összesen azóta 239. Tehát az egy, 7 év alatt 239 ilyen ítélet született. A tény az, hogy egy speciális egységet hoztunk létre az ügyészségen, és bizonyos hatóságokat, bírákat neveztünk ki annak érdekében, hogy vizsgálják az emberöléseket és gyilkosságokat, amelyeket szakszervezeti vezetők terhére követtek el. Bizonyos kockázati csoportok vannak tehát, amelyek élvezik ennek a rendszernek az előnyeit, 2001-ben csak 6 milliót fektettünk be a speciális rendszerbe, ez az összeg 13 millió dollárra nőtt 2009-re. A kormány vállalta, hogy Kolumbiában garantálja a szakszervezeti jogok teljes körű gyakorlását. 2001-ben a 6 millió dollárhoz képest ö, ö, 124 millió dollárt költöttünk az elmúlt évben egy ilyen szegény országban, valamint évente 40 millió dollárt fektetünk be a kockázati csoportok védelmére, amelyből 13 milliót ennek a speciális csoportnak a költségeire ö, ö, szavaztunk meg. Tehát a számok cáfolják ö, a, egy, egyes állításokat, az, a véd, védelemet élvező szakszervezeti funkcionáriusokat is megöltek, de, de, de semmilyen védelmet élvező csoport ellen nem volt merénylet. Úgyhogy általánosságban elmondható, hogy Kolumbiában óriási problémát okoz az erőszak. A parlament igyekszik felülvizsgálni ítéletét, mert a Uribe Veres megbizatása alatt általánossá vált az erőszak cselekmények sorozata a kolumbiai lakosság ellen. E, e, tisztelt elnök asszony, egyébként szeretnék e, kitérni arra, hogy jogalkotási szempontból is az 1309-es törvényt megszavaztuk és életbe léptettük, amely különleges szankciókat irányoz elő a szakszervezeti funkcionáriusok gyilkosai ellen 20-30 év börtönnel vált ezzel ez a bűncselekmény büntethetővé. És új kötelezettséget is vállaltunk szankciókra amikor az áldozat a, az egyesülési jog lehetőségével élt. De az, az erőszak igen erős, de előtt küzdünk ellene. A demok demokratikus biztonság elvei szerint kívánunk eljárni a hazánkban. Ugyanakkor megjegyzem, hogy a jelentések, amelyeket az ILO elé terjesztettek, elég világosan tükrözik ezt, jelzik, hogy Kolumbia jelentős előrehaladást tett a szakszervezeti jogok védelme terén. Jönnek az ilo látogatók, nemzetközi szakszervezeti funkcionáriusok, nemzetközi parlamenti képviselők látogatnak Kolumbiába, a, a különböző nemzetközi szervezetek képviselőit fel is kérjük, hogy jöjjenek hozzánk, és nézzék meg, hogy mi a helyzet számíthatunk az önök támogatására is remélem, hogy ezen rettenetes számadatok ellen tovább folytassuk a harcot. Továbbra is küzdünk, és reméljük, hogy számíthatunk a dolgozók egységes szakszervezeti központjára. 2007. szeptemberében öt szakszervezeti reprezentatív szakszervezeti amiről és megállapodást írt alá, egy egyetértésről szóló megállapodást, amely elítéli az erőszak minden formáját, származzék akárhonnan, e, és ezt jogellenesnek, illegálisnak nevezi. Ez az együttes nyilatkozat Ezt az együttes nyilatkozatot elutasították január 20-án. Érvényét vesztette. Az akut, a KUT nevű szervezet, tehát nem marad más hátra számomra, mint hogy köszönetet mondjak az Európai eh, Parlamentnek, és továbbra is kérem, hogy támogassanak bennünket, hogy folytathassuk küzdelmünket ezen ö, eh, csapás ellen. Elnök, akkor áttérjünk a eh, képviselők kérdéseire. Szalafranka úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak bennünket, hogy részt vehetünk ezen a szakszer, kolumbiai szakszervezeti tisztségviselők elleni támadások vizsgálatával foglalkozó ülésen. Mi az eur, a, a, együttműködési megállapodás van a parlament és közöttünk. Ugye mi elismerjük a demokratikus jogokat, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2001-ben választási megfigyelő csoportnak az élén látogattam el Kolumbiában. Más kollégáim is tagjai voltak ennek a küldöttségnek. A Marula Blandával is találkozhattunk, és a FARC képviselőivel, akik párbeszédet folytattak velünk. Majd európai parlamentek képviselőit is eh, vel is kapcsolatba léptünk, felkértük őket, hogy a fárkkal kapcsolatban és a terroristákkal kapcsolatban is tegyenek lépéseket. Ugyanakkor kötelezettséget vállaltunk az emberi jogok védelmére, bárhol ö, érje is őket sérelem, Kolumbiában annál is inkább. És úgy gondoljuk, hogy vizsgált láttuk, hogy hogyan javult az emberi jogok helyzete. Az Európai Bizottság által kapott meghatalmazás arra is vonatkozott, hogy tárgyalásokat folytassunk, és az Andok országaival társulási szerződést írjunk alá. A parlament négy állásfoglalást fogadott el, amely az Európai Unió részéről a következő madridi csúcs találkozón elfogadandó megállapodást szorgalmaz. Van vita és van nézeteltérés, úgy gondolom, hogy a vita nem fogadható el, mindaddig, amíg egyetlen szakszervezet tisztségviselőt is megölnek. Elnök asszony, azonban a következtetés, amelyre jutnunk kell, és úgy gondolom, hogy a kolumbiai szakszervezeti vezető világosan elmondta, hogy az a helyzet, amely az országban jelenleg uralkodik, és amit arról a miniszter is beszélt, oda kell, hogy vezessen, hogy társulási szerződése jön létre az Európai Unióval, ezt Eston asszonynak kell megtárgyalnia jelent hallatlan erőfeszítéseket tett Kolumbia a terrorizmus elleni harcban, az emberi jogok védelméért, eh, ahogyan egyébként a külön jelentés készítője emberi jogi kérdésben 2009. szeptemberében is megírta, igazságtalan eh, Kolumbiát eh, olyan helyzettel vádolni, amelynek tulajdonképpen maga is áldozata vagy nehezet miatt vádolni, amelynek áldozata. Magam is kérdezem, hogyan vehetünk részt a terrorizmus ellen az emberi jogok érdekében folytatott küzdelemben, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy 9 millió ember van, akik a munkaerőt alkotják ebben az országban. Ennek egy harmada dolgozik csak az állami szektorban. Kérdezzük meg Venegas úrtól, milyen ágazatot képvisel a, mag, a, a magánszektort, vagy az állami szektort? Egyébként osztjuk az önök véleményét. Elnök asszony, jobban örültem volna, hogyha a magánszektor szakszervezeti képviselői is beszélhettek volna. Kicsit elcsúsztunk az idővel, mondja az elnök asszony, úgyhogy két percre kell korlátoznom a hozzászólási időt. A szó Mendes del Valle urat illeti. Köszönöm, asszonyom. Gyakorlatilag Mindazzal egyetértek, amit Szala Franka úr elmondott. Ha csak két percem van, akkor megpróbálom ebbe belezsúfolni a lehető leggyorsabban e, és legpontosabban azt, hogy a helyzet súlyos. Nem csak a kolumbiai kormány állítja ezt, én állítom ezt. És kényes is. De ö, e, kényesebb és súlyosabb, mint korábban Bizonyos, hogy folyamatban van egy, egy pozitív folyamat. A korábbi kolumbiai kormány követte el a hibákat, elismer, a mostani kolumbiai kormány elismerte, hogy tűrhetetlen a helyzet. A nagykövet is elismerte ezt. Már felhívtuk a kolumbiai kormányt arra, hogy cselekedjék a helyzet ellenére, és hitelessége forog kockána kolumbiai kormánynak. Helyre kell állítania a hitelességét, és úgy állíthatja helyre, hogyha felveszi a harcot ezzel a csapással, a terrorizmussal. Három fontos lépés van, úgy gondolom fontos, hogy a kolumbiai kormány cselekedjék végre, a falsos pozitívos ügyében 1900 ügy van függőben. Fontos, hogy a terrorizmus áldozatai elleni törvényt jóvá hagyják, megszavazzák, méghozzá a nemzetgyűlésben, de ezt azért utasították vissza, mert Uribe úr pártja azt mondta, hogy túl drága volna ezt bevezetni. És fontos, hogy a kolumbiai kormány szorgalmazzon egy nemzeti emberjogi terve, cselekvési tervet, amelyet ebben egyeztessen a civil társadalommal, és amennyiben ezt a három feladatot végrehajtja a kolumbiai kormány, három nagy gesztus tenne, amely odahatna, hogy az Európai Parlament kedvezőben ítélné meg Kolumbia uniós társulási szerződésének kimenetelét. Két percre a következő hozzászólója a szó. Kesmen úr, egyetértek Mitchell úr hozzászólásával, de súlyos aggájaim vannak a törvénymódosítás miatt. 28 vagy 40 halott a szakszervezetések közül, ez még mindig sok, ezt el kell kerülni. És hadd mondjam el, hogy szabadkereskedelmi megállapodás nem szabad aláírni, eh, ha csak a politikai párbeszéd nem folytatódik, és eh, eh, a felkért biztos nem tud konkrét ígéreteket kicsikarni, amilyen megállapodást illeti a szakszervezetések érdekében. El kell mondani, hogy a szakszervezetések sorsa javult, de a mechanizmus célja nem irányul több változásra. Itt pontosan az ellenkezőjét tapasztaljuk. Szükséges, hogy az emberi jogokat teljes mértékben a törvény, a kormány és mindenki teljes mértékben figyel, figyelemben tartsa. Mi a lehető legkoherensebben kell, hogy felfogjuk a feladatunkat, azon elvek védelmében, amelyeket védenünk kell az Európai Unióban és azon kívül is. És azt szeretném röviden mondani, hogy meg vagyok győződve arról, hogy sem Norvégia, sem az Egyesült Államok nem ratifikálta ezt a megállapodást, és más országok is részt ütnek ezen a szolidaritási szövetségen, együtt kellene működniük velünk, és ugye a szolidaritás hiánya az a legenyhébb kifejezés. Én nekem nem barátokra, hanem változásokra van szükségem ebben a helyzetben. Köszönöm. Két percben adom meg a szót önnek. Grez asszonynak köszönöm Michel úrnak, hogy ezt a eszmecserét megszervezte. 2009-ben Kolumbia megújította azon státuszát, megújítottak azon státuszát, miután 27 egyezményt, emberjogi és környezetvédelmi egyezményt aláírt, ezután a legkedvezményezettebb államokkal kapcsolatos egyezményt megújítottuk Bizonyos szakszervezetések közül nagyon sokan áldozatul esnek a gyilkosságoknak. Persze, egyre kevesebb évről évre a szakszervezeti képviselők, meggyilkolt képviselők száma. Ez így van, hiszen lassan már kihal ez az embertípus. 2007 óta az USA minden szabadkereskedelmi egyezmény aláírását megszakította mindaddig, amíg a munkavédelmi és szakszervezeti emberjogi helyzet nem javul. Sri Lankában az SPG plusz státuszát visszavonta az EU. Mégis ezek a tények léteznek, de mégis az Európai Unió tárgyalásokat, technikai tárgyalásokat folytatott Peruval és Kolumbiával múlt héten. Két olyan latin-amerikai országról van szó, amelyek legkevésbé tartják tiszteletben az emberi jogokat. Mi tiszteletben tartjuk a soros elnökség döntését, mely szerint a jelenleg folyó tárgyalásokat május 17-18-án is folytatják majd, de mégis kérem a bizottságot, felkérem a bizottságot arra, hogy indítson el egy vizsgálatot, ahogy a Sri Lankával kapcsolatban megtette, az emberi jogok tiszteletben tartásáról és a kereskedelmi megállapodásokat függesse föl mindaddig, amíg nem látja világosabban át a helyzetet. Mi a demokrácia és az emberi jogok védői vagyunk. Nem tehetünk kevesebbet, mint az Egyesült Államok beli kollégáink, például a e területen. Köszönöm, elnök asszony. Ravitúré most a szó. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a szót, és külön köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik különböző aspektusait az emberjogi kérdésnek körbejárták ma itt. Világos szeretnék lenni részemről is ma itt. Amikor azt mondom, hogy egyetértek teljes mértékben azzal, hogy Kolumbiában az emberjogokat előbbre kell vinnünk, nem csak a szakszervezeti képviselők területén, hanem minden egyes társadalmi csoportban. Kétharmadában azt is hallottuk, hogy az esetek kétharmadában maguk a kolumbiai állami hatóságok képviselői is benne vannak a dolgokban. A helyzetem finomítani kell. Valamit nem értek. Kolumbia és az EU között egy párbeszéd folyik, annak kilátása is előttünk áll, hogy esetleg szabadkereskedelmi megállapodás születik az emberjogok területén, miért nem lépünk tovább? Az ájáló elmondta, hogy konkrét példákkal nem igazán tud élni, olyan konkrét példákkal, ahol a bizottság a hiányosságokat, a jogalkotás és gyakorlati alkalmazás közötti hiányosságokat javítaná. Azt is hallottuk az ILO részéről, hogy a szakszervezeti képviselők, munkavállalók elleni ö, erőszakos cselekvésekben az állam felelőssége létezik, és az államnak kell fellépnie. Úgy gondolják, hogy az állam részben felelős az elkövetett gyilkosságokért? Nem gondolják önök, hogy kétharmada ezen ö, ö, cselekményeknek valamilyen szinten állami ö, beleegyezéssel, együttműködéssel történik? Két megjegyzésem lenne még. Az álljáló miért mondta el ma azt nekünk? hogy közvetlenül nem finanszíroztak projekteket ezen probléma elleni fellépés terén. Mit, milyen következtetést vonhatunk le a bizottság elkötelezettsége szintjén, hogyha a jövőben szabadkereskedelmi megállapodást illetve a bizottság Kolumbiával. Cashman úr, hogyan lehet elfogadni egy ilyen egyezményt akkor, amikor az USA, Norvégia és Kanada e- elutasítják mindezt az emberjogi védelem síkjáról? Mások. Megteszik ezt, mi pedig nem. Most Martínez úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Olyan rövid Belül szeretnék lenni, mint az előttem szólók. Először is el szeretném mondani, hogy nagyra értékelem, és hiszek azon erőfeszítésekben, amelyekről ma a miniszter úr szólt, amelyet a kolumbiai kormány az erőszak ellen tesz. Elfogadom őket, a számokat hallottuk, de ö, valahol a hajam az égnek áll, amikor hallom ezeket a számadatokat. 60 százaléka valóban az elkövetett cselekményeknek a világban szakszervezeti képviselők ellen elkövetett gyilkosságoknak Kolumbiában történik meg a gyilkosságok borzasztó, súlyos módon továbbra is megtörténnek Kolumbiában. A szakszervezeti képviselők csak egy kategóriája a társadalomnak, de ők is nagy mértékben a szenvedők közé tartoznak. Szeretnék megbízni a kolumbiai hatóságok politikájában, de mégis úgy hiszem, hogy sokkal inkább igényesnek kell lennünk, és igenis eredményeket kell kérnünk, követelnünk a kormánytól. José Luis Mercado barátjam voltam, nagykoromnál fogva, ő az egyik szakszervezeti vezető volt, José Raquel Mercado, ő nem állami képviselő volt, hanem kolumbiai zenész. Ő maga is gyilkosság áldozata lett terrorista gyilkosság áldozata lett, pedig éveken keresztül képviselte országát nemzetközi konferenciákon, munkaügyi konferenciákon. Úgyhogy nem új jelenségről van most szó. Mindazok, akik úgy gondolják, hogy új jelenségről beszélünk, tévednek. Ez a jelenség évtizedek óta létezik már elismerem, hogy a jó akarat, jó szándék megvan, de sokkal szigorúbbnak kell lennünk, és rendszeresebbnek. Amikor mi most a megállapodásról beszélünk, én úgy gondolom, hogy következetesebbnek kell lennünk, amikor más latin-amerikai országok példájával élünk, hiszen ott nem százak, ezrek esnek áldozatul gyilkosságoknak, de folyamatosan, tám, folyamatosan ö, ö, mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk a kormányra. Valami ö, nagyon szíven üt itt ma engem. Az Egyesült Államok modelljéről beszélünk, amikor a kolumbiai fellépésről ö, teszünk említést. Persze talán felfüggeszték a szabadkereskedelmi tárgyalások ö, ö, lefolytatását, de mégis olyan országokról beszélünk itt most, akik, amelyek katonai rendszereket támogattak, úgyhogy kérem, magyarázzák itt meg ma nekem, hogy az Egyesült Államok mégiscsak a Kolumbia egyik kiemelt szövetségese. Mitchell úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretném elmondani, hogy elfogadom azt, amit hallottunk, és tudom, hogy a kolumbiai kormánynak komoly nehézségekkel kell megküzdenie Észak-Írországban. Hasonló helyzet állt fönn a múltban, gyilkosságokat követtek el szakszervezeti képviselők ellen is. De amikor a 250-es 2001-es számot nézzük, aztán pedig 2009-ben már csak 33 gyilkosságra került sor, azt gondolom, hogy nagyszerű előrelépés történt. Persze 2005-2007-ben mi történt? történt. Vannak azért itt hiányosságok a számadatokban. Nem tudom, hogy mi történt a gyilkosságok terén, kit miért öltek meg, azért, mert szakszervezeteket próbáltak létrehívni, vagy másért. Miért estek áldozatul ezen személyek gyilkosságoknak. Valamit még kiemelnék, a kormánynak, a minisztereknek is ki kell mondanunk, hogy tudjuk, előrelépések történtek, de a helyzet elfogadhatatlan, mégiscsak elfogadhatatlan és ma azért foglalkozunk e témával, mert mi az emberi jogokat védjük. Folyamatosan, állandóan vívjuk a harcot az emberi jogokért. Lehet, hogy rosszul hallanak engem a mikrofon miatt, de az emberi jogok kiteljesítéséért Kolumbiában harcolnunk kell. Aggályos a helyzet, 23 gyilkosság ha ez Norvégiában, Franciaországban történne, ilyen számok esetében égbe kiáltó számokról beszélnünk. Látjuk, hogy előrelépés történt, mégis két kérdést tennék fel az egyik, az ájelóhoz szól. Nem értettem pontosan, hogy mi a kapcsolat az összefüggés a kereskedelmi támogatás és a párbeszéd között, de egy albizottságunk Kolumbiával foglalkozik, és a régióval általában, úgyhogy szeretnénk tudni, mi ezzel kapcsolatban a helyzet. A miniszter úrhoz is lenne egy, vagy a nagykövet úrhoz egy kérdésem, aki meg kíván válaszolni a kérdésre. Egy külön megbízott kinevezésére került sor Kolumbiában. Az ENSZ egy előadója Kolumbiába látogatott, és ő azt mondta, hogy az emberjogok harcosait meg kell védeni, mégpedig oly módon, hogy egy külön védelmet kapjanak. Folyamatos védelemről van tehát szó. Hogyan történhet az meg, hogy ez a védelem, ezt a védelmet mégsem kapják meg? az illetékesek. Köszönöm. Most le kell zárnom a, a listát. Másoknak már nincs időm megadni a szót. Miniszasszony, két percben kérném. Köszönöm, elnök asszony. Magam is egyetértek Szalafranka és Delvalje urakkal, és az általuk elmondottakkal valamint Mártinez úrral is. Ezzel a megállapodással a spanyol soros elnökség nem akar mindenképpen aláírni egy megállapodást, hanem szeretné ö, véghez vinni azt a folyamatot, amelyet három évvel ezelőtt kapott a bizottság az Európai Parlamenttől a tárgyalásokra. Egyszerűen a folyamatot kívánják kiteljesíteni, azt a folyamatot, amelyet mi az Európai Parlament is elindítottunk. Az emberjogok kérdése Kolumbiában fontos kérdés. az erőszak, a szakszervezeti képviselők és emberjogi harcosok védelme, bizonyos egyezmények, ajánlások tárgyát képezik. Kolumbia aláírt aláíró fele ezen megállapodásoknak és egyezményeknek. Nagyon hatékonyak vagyunk, amikor a világban az emberi jogokat ki akarjuk teljesíteni, de csak akkor, amikor eszmét cserélünk, kapcsolatot ápolunk a partnerországokkal hogyha nincs szerződésünk, megállapodásunk e tárgyban Kolumbiával, akkor nem leszünk hatással Kolumbiában az emberi jogok javítására. Elnök asszony, Vágel úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. gyilkosságokról és erőszakos cselekményekről beszélünk ma itt. Ami engem illet, úgy vélem, hogy mivel a kormány képviselői idézik ezen statisztikai adatokat, hogy azt illusztrálják, milyen a különbség a múlt és a jelen között. Nos, hát kormány képviselőit hallottuk, és ezen keresztül az álláspontját magának a kormánynak látjuk. A rendőrség, a bírósági rendszer, az ítéletek száma. Ilyen tárgyakban szólt a kormány képviselője az államnak, nincs más módja arra, hogy fellépjen, mint hogy magára a rendőrségre és a rendfenntartási erőkre appellál, amikor fellép a bűncselekmények elkövetői ellen. Engem valahol ez a helyzet a Balkánra emlékeztet. A Balkánra, ahol igazából megbízható statisztikák az áldozatok számáról nem álltak rendelkezésünkre. De mégis lassan, de biztosan tudatra ébredt a Balkán, és elismerte, hogy valóban a bűncselekményeket meg kell torolni, és így valahol az elvárások szintje is egyre magasabb lett. Köszönöm. Fisa Excela kérdése következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék, és köszönetet mondani azoknak, akik ma az előadásaikat megtartották. Jó, jó lett volna, ha a szakszervezetek más képviselői is szót kaphattak volna ma, hiszen körünkben vannak, de nem volt lehetőségen. A miniszter helyettes úr elmondta, hogy a helyzet javul, de az általános helyzet igen súlyos Kolumbiában. De azért a dolgokat megfelelő kontextusokban kell megvizsgálnunk, és át kell látnunk, el kell ismernünk, hogy előrelépés folyik. 40 szakszervezeti képviselőt öltek meg, én ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy a 40 szakszervezeti képviselő közül hányat öltek meg azért, mert szakszervezetes képviselők voltak. A FARC miért ejtette őket túlszón, miért ölte meg őket? A FARC független és ellenőrizhetetlen egység. Szeretnék más országokkal is összevetést, számadatok összevetését elvégezni. én új vagyok itt a házban, de szabadkereskedelmi megállapodást Mexikóval is aláírtunk, a baloldali kormány képviselőivel Mexikóból. Nem szeretném, hogy most kétféle módon járjunk el két kormányjal. Egyfajta módon, mert baloldali kormányjal írunk alá egy megállapodást, és másféle módon, mert nem baloldal is az a kormány. Én most a mexikói esettel élve itt most a védelem mechanizmusát említeném, a szakszervezeti képviselők védelmi mechanizmusát, különböző modelleket vizsgáltunk meg, és láttuk, hogy a kolumbiai modell működik. Tehát a kolumbiai kormány komor előlelépéseket tett, és fejlődött. Most Angel Caro úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, a latin-amerikai igazgatóság részéről a Relex igazgatóságot képviseli. Köszönöm. Mint ön is hallotta, Kolumbiában az emberjogi helyzet igen aggályos továbbra is. Oribe elnök kormánya komoly előrelépéseket és erőfeszítéseket tett az emberi jogok védelmében, részben sikeresen, de gyilkosságok, továbbra is megtörténnek a szakszervezeti képviselők köreiben az Európai Unió. Mindenképpen a párbeszéd szintjén kívánta arra ösztönözni a kormányt, hogy a leginkább kitett képviselőket, így a szakszervezeti képviselőket is védje a kolumbiai kormány. Támogattuk azon operatív programot, melynek célja, hogy csökkentse az erőszakos cselekmények büntetlenségét. A szakszervezeti tevékenységek területén és végrehajtásában is a kormány komoly jogalkotási módosítást foganatosított, a jogalkotás a szakszervezeti jogterén javult, Mindezt továbbra is támogatnunk kell, szeretnénk az erőfeszítésekben részt venni annak érdekében, hogy a külső segítségnyújtást koordináljuk az emberi jogok támogatása és a szakszervezeti jogok kiteljesítése fontos számunkra a nemzeti kormányjal és más állami ö, ö, szerepvállalókkal politikai ö, eszmecserét nyitottunk az erőszak csökkentéséről együttműködés területén, a civil társadalommal is kapcsolatokat ápolunk, és együttműködünk a nemzeti szakszervezetek képviselőivel, valamint egy NGO-val, amely a szakszervezeti ö, ö, berkekben nagy elismertségnek élvez komoly összegeket áldoztunk a 2007-2013-as időszakban 133 millió eurót Kolumbiának, de gazdasági előrelépésre is szükség van Kolumbiában a munkanélküliség csökkentésére. Ennek hála korlátozni lehetne a nem megfelelő szerződések továbbélését tárgyalásokat folytatunk Kolumbiával, mert azt reméljük, hogy a helyzet majd javul ennek hála. Emberjogi záradékot is szeretnénk a megállapodásban szerepeltetni, annak érdekében, hogy egy oldalú felfüggesztést tudjunk érvényesíteni, amennyiben a jog, az emberi jogok tiszteletben tartása csorbul az országban a szakszervezeti és környezetvédelmi egyezményekhez egy olyan mechanizmust szeretnénk um, hozzáilleszteni, amely a szakszervezeti jogok tiszteletben tartás itt is uh, megfogalmazza a civil társadalom képviselőinek bevonásával. Fontos előrelépés mindez, az emberjogi helyzet javítása uh, és a szakszervezeti képviselők védelme szempontjából. Most uh, az eddigi előadóknak egy percben lehetősége van a feltett kérdésekre válaszolni. Van Egeszúrral kezdjük. Egy perc. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek e vitáért. Az emberi jogok kérdéskörében a folytatott vitáért. Most mikrofonon kívül szólt az előadó, sajnos a tolmácsok nem hallják. Az elnök asszony azt mondja, hogy nem látta az úr, nem látta, hogy az úr szót kért, úgyhogy most két percben van válaszadásra lehetőség. Válasz. Nem, tényleg nem kértem itt a terem végében szót, de én igazából kérdést mégiscsak szerettem volna feltenni. Nem szeretném most még egyszer elmondani mindazt, amit már hallottunk, ami ö, súlyos, az az, hogy az emberi jogokat bántalmazzák, lábbartipolják Kolumbiában. Tudniuk kell, mindenkinek tudnia kell azt, hogy az Európai Unió más partnerországaiban nem ilyen a helyzet. Persze gyakran vannak olyan nagykövetek, akik eljönnek ide hozzánk, de itt ma a kormány képviselője, a nagykövet, valamint a szakszervezetek képviselői is itt vannak e teremben, és minnyáján elismerik azt, hogy Számos látogatás történik az országban, és az országot úgy ellenőrzik és megfigyelik, mint semmilyen, semmilyen más országot a világban. Nos, hát én nem vagyok a kolumbiai kormány szimpatizánsa, de mégis el kell, hogy ismerjem, hogy Kolumbia mégis megengedi azt, hogy gorcső alá vegyék őt. Ez más országokra nem igazán jellemző, és ezt el kell ismernünk. Most a válaszadás joga Vanegas úré egy percben. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy az eszmecserét az emberi jogokról újra lefolytatjuk ma. Már három éve az Európai Unió és Kolumbia megállapodást tárgyal, de most már eljött az ideje annak, hogy végre képesek legyünk megérteni, hogy mennyire súlyos a helyzet ebben az országban. El szeretném tehát mondani, hogy Kolumbiában tragikus a helyzet. Az emberi jogokat életük áldozatával, vérük adásával tudják csak megvédeni a kolumbiai polgárok 12 százaléka a munkavállalóknak szakszervezet is volt néhány évvel ezelőtt, most már csak 4-5 százalékuk. Egyszerűen szinte eltűnünk a térképről szakszervezetisek. Mi nem csak szakszervezeti tagokról van szó, hanem egyszerűen a szakszervezetekről is mind olyan megbélyegződtünk, mint szakszervezesek. És ez folyamatosan így van Kolumbiában, de miért? Amikor emberi jogokról beszélünk, amikor a, szab- a szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, ezzel kapcsolatban a három fő szakszervezet Kolumbiában egyhangúan kimondta, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás úgy született meg, hogy mi nem vehettünk részt a tárgyalásokban. Lehetetlen, hogy mi elfogadjunk legitim módon egy olyan kormánydöntést, amely lábbal tiporja, porba tiporja az emberi jogokat. Ezért mi az aláírásunkat visszavontuk e megállapodásból, és most éppen egy olyan dokumentumot dolgozunk ki, amelyet más szakszervezetekkel és a kormányjal együtt dolgoztunk ki. Ez a dokumentum már az előző dokumentum pár évvel ezelőtt született meg. A kormány akkor kimondta a minimum bér összegét, anélkül, hogy a szakszervezetek véleményét kikérte volna az erőszakos cselekményekkel kapcsolatban a büntetlenséget a szakszervezet nem, tek nem tudják elfogadni. Egy olyan ö, kormányról van szó, amely nem tartja ö, tiszteletben a jogokat. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Dumja asszonyi a szó. Három kérdést tettek fel nekem a nyilatkozatommal kapcsolatban, vagyis, hogy az állam felelőse és igen-e vagy nem a szakszervezeti tisztségviselők védelméért, az állam az jogért felelős. Egyszerűen. A kolumbiai kiküldetés során, a látogatás során megértettem, hogy a kormány megpróbálta a szakszervezetisek védelmének privatizálását ugyanakkor továbbra is vállalta, hogy védje az összes szervezeti tisztségviselőt. Azt is jelezték, hogy függetlenül a védelem, mert célzó módszertől ez a védelem fennmarad. Tehát ez jelentős garancia, amit az ILO örömmel fogadott. A második kérdés arra vonatkozott, hogy mit tesz az ajánló, milyen vizsgálatokat folytat a büntetlenséggel kapcsolatban. Ez a büntetlenségi ügy nagyon gyakran szerepelt a különbizottságunk előtt, a 1787-es ügyben. Felkértük a kormányt, hogy indítson vizsgálatot egy független szervezet segítségével, hogy a ö, szervezkedés, a ter, szabad szervezetalakítás szabadsága tiszteletben van-e tartva Kolumbiában? A gyülekezési szabadság. És az ügyészség az állam berendezkedéstől mennyire független. Azt is meg kell néznünk, hogy tovább kell haladnunk ezen a 1787-es ügy vizsgálatában beszéltem az államügyésszel a legfelsőbb szinten, a hatóságokkal, láttam a költség kihatásokat, és a 1787-es büntetlenségi ügyjel kapcsolatban vizsgálat indul. Erre garanciákat kaptam. És az igazságszolgáltatási tanács elvégzi a munkáját, ítéletet hirdet minden olyan ügyben, ahol szükséges, hogyha az illető szemét bűnösnek nyilvánították. Ami az koherenciát illeti a technikai segítségnyújtásban. Ezzel kapcsolatban az összes szervezet a köve, a, ugyanazt a célt követi, azt, hogy a koherenciát csökkentsék, hogy a szakszervezetek jogait tiszteletben tartsák, és ne, ne történjék újabb gyilkosság. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek össze kell hangolnia erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy a kormány és a szociális partnerek helyben ö, országban mindmáig meglevő óriási hiányosságokat kiküszöbölhessék. A szociális partnerek készek bizalmat szavazni a kormánynak. Úgy gondolom, hogy lehet lesz majd előre aladni, mert mindenkinek megvan a maga felelőssége, a kormánynak, a dolgozóknak és a munkáltatóknak is. Gondolom, hogy az országban a kihívásoknak meg kell felelni, és az uniónak, az ILO-nak is felelősségünk van a partnerek támogatásában. Elnök? a helyettes munkaügyi miniszteré Trujillo Garciája, a szó két percre. A kolumbiai kormány nevében szeretnék köszönetet mondani a, a, amiatt, hogy az Európ képviselők érdeklődnek a kolumbiai helyzet iránt. Nagyon fontos az emberi jogok védelme, egyetemes ügy ez. A, ez az ügy olyan ügy, amely mellett állást foglal hazám kormánya is. Ezért felkérjük a nemzetközi szervezeteket, hogy jöjjenek vizsgáló bizottságaikkal a helyszínre. Kötelezettségvállalásunk arányában segítünk minden civil szervezetet, akár a regionális, akár a multilaterális civil szervezeteket, ezért nemzetközi téren is kötelességet vállalunk a nemzetközi közösség által vállalt, által kitűzött céloknak megkívánunk felelni. Minden vizsgálóbizottságot ilyen értelemben szívesen látunk. A kolumbiai kormány vállalta, hogy rendszeresen megvizsgálja az az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága által kívánt kérdéseket, és Kolumbia egy folyamatos nyomon követő jelentést adott közre önkéntesen, és az egyetemes időszakos vizsgálat mellett foglalt állást továbbra is az emberi jogok ügyét kívánjuk támogatni, számos misszió felel meg ennek, és meggyőződésünk, hogy az emberi jogi helyzet javi, javulása logikus következménye annak, hogy véget kívánunk vetni az erőszaknak, a társadalom, a kolumbiai társadalom minden, amely átmegátszövi hosszú idő óta a kolumbiai társadalom egészét. Tárgyalunk az Európai Unióval, ez egy el, erőszak elleni mechanizmus kiépítésében segít bennünket, abban, hogy javítsuk az emberi jogok helyzetét Kolumbiában, ezért is köszönetet mondunk a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, a vita szervezőinek, és kérjük az együttműködést, és a Kolumbiával való ö, ö, együttműködést különösképpen. Elnök asszony, Mitchell úr akar még ö, ö, szólni, gondolom, hogy a Haitivel kapcsolatban el kellene kezdenünk a vitát, de ezt a kérdést fejezzük be. A cél az, hogy a témára koncentráljunk, és biztosak lehessünk abban, hogy a kolumbiai szakszervezeti funkcionáriuk terhére elkövetett gyilkosságoknak vége lesz, és ez a múltban ö, tehát nem szerepel többé ez a kérdés. Mint kereskedelmi partnereknek érdemes volt ezt az első meghallgatást lefolytatnunk az emberi jogi kérdésekről, úgy gondolom elnök asszony, ezt érdemes volna folytatni. Nagyon köszönöm, Mitchell úr. Figyelemmel kísérjük ezt az ügyet a továbbiakban is. Nos, akkor... Tíz másodperc. Chers collègues, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux intervenants pour cette... Elnök. Tehát akkor a rettenetes földrengéssel kapcsolatban kellene állást foglalnunk. Martinez úr, szeretnénk a napi rendet folytatni, kérem foglaljanak helyet. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir deux intervenants pour cette session. Akkor két előadót jelentenék be a Haiti-ban bekövetkezett, január 12-én bekövetkezett rendetes földrengéssel kapcsolatban, Karel de Gucht és Greta Schaumans, aki a civil szervezetek Európa Haiti koordinációs szervezetének képviselője, illetve rettenetes események, fájdalmas események történtek a, aki az Európai Bizottságban volt 2002-ig, Haitin az Európai Unió delegációjának második személye volt, ebben a minőségében, Poroprenzben egy munkaülésen vett részt az ENSZ székházán, amikor életét áldozta a földrengésben szeretném javasolni, hogy egy perc ö, ö, hallgatással adozzunk ennek a fáradhatatlan emberjogi harcosnak, aki ö, kötelességének teljesítése közben vesztette életét. És érezzünk együtt családjával is. Pilar Joares Boal emlékének adózzunk egy perc hallgatással, csenddel. Akkor a Haitira térünk vissza, arra, hogy hogyan alakul a helyzet Haitiban. Ez a mi bizottságunkra tartozik, tekintettel a dráma horderejére, és ennek az emberjogi kérdésnek a vizsgálata. 112 ezeren haltak meg, ez még csak ideiglenes adat, 194 eh, sebesült, és 1 millió, másfél millió hajléktalan, ember vált hajléktalanná. Az Európai Unió gyorsan válaszolt, eh, sürgősségi eszközöket fogadott el, és az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát kezd el működtetni. A miniszteri tanács január 18-i rendkívüli ülésen az Európai Unió hatá- azt határozta, hogy 122 millió eurót szán sürgősségi emberjogi segítségnyújtásra, és 300 millió eurót szán az újjai, közép- és hosszú távú építési tervekre. Az Unió reakciója gyors volt, ennek a segélynek a kifizetése meglassult, logisztikai együtt és összehangolási nehézségek okán. Semmi kétség, hogy enne, ezt a válságnak a kezeléséből a tanulságokat le kell vonni. Lehetséges, hogy a válság új ölendületet ad a 214-es cikkének a Lisszaboni szerződésnek, amely a bizottságot felhívja, hogy minden hasznos kezdeményezést tegyen meg annak érdekében, hogy az Unió és a tagállamok részéről minden szükségeset megtegyen annak érdekében, hogy az Unió eszközeinek komplementari megvalósítását és a nemzeti humanitárius segélyintézkedéseknek az összefüggését eredményesebbé tegye. Azt kívánjuk, hogy Degucht biztos úr, aki most jön vissza Haitiból, megvonja a helyzet mérlegét a, és a humanitárius, nyújtott humanitárius segítség eredményességét. 15 percig öné a szó, Degucht úr. Köszönöm, elnök asszony. Mint említette, éppen most értünk vissza Haitiból, egy kiküldetésből, amely önnek több célja is volt. Először is az, hogy ahogy részvétünket nyilvánítsuk ki a haiti lakosság számára, még akkor is, és Pilár asszony családjának is, akit most, akiről most megemlékeztünk és hogy megnézzük azt, hogy mi történik a helyszínen. Volt némi eltérés a beszámolók szövege között, amelyet helyszínre küldött munkatársainktól kaptunk, és az ENSZ képviselőitől, illetve a között, amit a tévéképernyőkön láthattunk. Meg akartuk, át akartuk tekinteni a helyi hatóságokkal a további teendőket is, rövid távon, középtávon és hosszú távon. Először is három pontot szeretnék kifejteni. Először is, hogy milyen a helyzet pillanatnyilag a helyszínen, melyek a sürgős feladatok, amelyek nem feltétlenül humanitáriusak, valamint, hogy mit lehet tenni az újjáépítés érdekében. Ami a helyzetet illeti a helyszínen, Haitiban, én azt mondanám, hogy tekintettel a dráma horderejére és kiterjedésére, a helyzet inkább kielégítőnek mondható. A mentő akciók sok életet tudtak megmenteni, még a tegnapi napon is. Jelentős eszközöket vetettek be erre a célra. Hála annak a ténynek, hogy a Minusztad jelen van évek óta, az ENSZ részéről jelentős tárgyi erők vannak a helyszínen, és speciális csapatok segít, emberi életek megmentésére szakosodott speciális csapatok is segítettek, tehát sok ember életet sikerült megmenteni. Másodszorban, hogy áll a helyzet orvosi vonatkozásban? Sok orvoscsapat is a helyszínen van, több kórház dat állítottak fel, szükségkórházakat, amelyek mégis működnek, egyes kórházak továbbra is működésben maradtak, és oda visznek mindenkit, aki kórházi ellátásra szorul. De Mindez nem akarja azt jelenti, nem jelenti azt, hogy néhány nap, néhány hét leforgása alatt minden erőfeszítése eredményre vezet háborús sebészeti beavatkozások történnek, végtagokat amputálnak ezeket még hosszú ideig kell végezni, több hónapra előre van munkájuk a sebészeknek, és sok embert kell ápolni, ezeket is hosszú időn keresztül kell ápolni. Elmondhatom, hogy nagymértékben csodálom mindezeket, az, mindezeket az embereket, akik éjjel-nappal dolgoznak erő, erejük megfeszítésével, hihetetlen erőfeszítéssel és olyan odaadással, amit csak csodálhatunk. A helyzet ami a vizet és a táplálékot illeti, vannak vízelosztó helyek, amelyeket megszerveztek a táborokban, informálisan is, Poroprenzben, mindjárt visszatérek erre, és vannak táplálék elosztó helyek. Az a tény, hogy a táplálkozási helyzet Haitin már a földrengés előtt is ingatag volt, azt jelenti, hogy rengeteg adományt kellett fogadni az Egyesült Nemzetek Szervezete részéről, és ugye a helyszínen levő élelmiszer mennyiséget kellett azonnal elkezdeni osztani. Nem volt igazi probléma, mert a kikötő újra működik, egy, egy úszó kikötőről van szó, amit felállítottak az úthálózat szinte érthetetlen módon érintetlen maradt. Tehát úton, közúton is lehet szállítani. Ugye arra számíthatunk volna, hogy az utak teljesen tönkre mennek, eh, romba dőlnek, de nem ez történt. Hihetetlen módon az úthálózat érintetlen maradt. A földrengés előtti állapotban megmaradt. És működik a poró repülőtér is, amely megnövekedett kapacitással üzemel. Úgyhogy e, újabb erősítés is várható, de nem gondolom, hogy rövid távon újabb súlyos problémák merüljenek föl. Egy valami rendkívül sürgős probléma, amiről meg kell emlékeznem, az utcán eh, grassza, tereken grasszáló, eh, az utcán és, és parkokban és a tereken eh, lebzselő emberek, akiknek nincs felél a fejük fölött, igen nagy számban, visznek nekik vizet, táplálékot, de nem, védi, nem védik őket. Ugye alig maradt valamiük, és így ez nem folytatódhat sokáig. Ez jelentős problémát okoz. Azért nem nagy, nagyobb a probléma, mert az időjárás nagyon kedvező jelenleg Haitin, például nem esik. 28-30 fok a hőmérséklet, nem nedves az időjárás, úgyhogy lehet a szabad ég alatt élni, létezni, de hat hónap leforgása alatt az esős évszak be fog állni, és hogyha ezt a kérdést az esős évszak beállta előtt nem rendezzük, akkor súlyos problémák várhatók. és 250 ezer ember számára kell fedelet nyújtani. Ez lehetetlenség. Nem, nem lehet tudni, hogy, hogy néhány hét alatt mit lehet elvégezni a tá- táborokat lehetett néhány hét alatt felállítani, ez nagyon sürgős volt, de ez nem oldja meg végleg a problémát. Második eh, helyen említeném az állam kérdését, állapotát. Érdekes vitákat, beszélgetéseket folytattunk az elnökkel, az a miniszterelnökkel, eh, kormányának több tagjával, főtisztviselőkkel, és mindenki egy rendőrkapitányságon gyűlt össze, ennyi maradt a haiti állam épületeiből. Tehát egy, egy apró, egy kisebb rendőrkapitányság, kerületi rendőrkapitányság épülete, semmi más nem maradt a kormányzati épületekből. Ez így nem maradhat változatlanul sokáig. Poró ugyanis a kormányzati negyed, ahol az elnöki palota volt, és a minisztériumok is, a legsúlyosabban érintettek a földrengés által. És ugye érdekes azt látni, hogy a város egyes részeit nagyon súlyos földrengés érte, más részeit meg alig. Függ, függetlenül az építmények ere, ö, ö, szilárdságától. Kérdés, hogy megfelelő módon építkeztek-e, de komoly épületek például, ahol a bizottság is megszállt, ezek egy vonalon helyezkedtek el a földrengéssel kapcsolatban Úgyhogy építészeti szempontból nem akarnám bírálni ezt a kérdést. Nem, nem biztos, hogy az építmények rossz minősége a felelős a pusztításért, hanem a földrengés is egyes helyeken nagyon erős volt minisztériumok eltűntek a földszínéről, sok államhivatalnok is eltűnt, úgyhogy az ugye egy működőképes államra volna szükség, amelyik korlátozott sebességgel, de képes működni, képes döntéseket hozni. Olyképpen, hogy a haiti lakosok a mentésekben is, eredményesebben és az újjáépítésben is jobban részt vehessenek. Mi azt javasoltuk a haiti kormánynak, hogy támogassa őket épületekkel, első időkben konténereket adjon az embereknek, aztán építőanyagot és technikai segítségnyújtást, hogy a haiti államot újra üzembe lehessen helyezni. Ez együtt jár annak szükségességével, hogy a minusztat az Egyesült Államok, az Egyesült Nemzetek helyszínen levő szervezete működőképes maradjon és helyszínen maradjon nyilván így lehet a, a civil ö, ö, államot is működésbe helyezni. A, a miniszter civil vezetése együtt működhetne egy e, állam maggal, a haiti államnak a, egy magjával, és így lehetne döntéseket hozni, például azt eldönteni, hogy hol legyenek táborok, mert pillanatnyilag a döntéshozatal is szünetel voltak éppen. Igyekeztünk ezt, de látható, hogy nem nagyon vannak struktúrák erre a célra, nem nagyon maradtak. Harmadsorban pedig ezt a sürgősségi segí, ezen a sürgősségi, nem emberi jogi segí, emberi humanitárius segítségén túlmenően a haiti kormányjal együtt a következő napokban egy felderítő küldöttséget, missziót ö, ö, küldünk ki a bizottság hivatalnokaiból, a tanács hivatalnokaiból összeállítva, és a tagállamok hivatalnokaiból is. Egyes tagállamok kérték, hogy hadd küldhessenek valakit, volt néhány tagállam, akik küldeni akartak egy-egy delegátust, és egy felderítő jelentést akarunk látni lehetőleg minél hamarabb. Valamint az újjáépítés feladatai is felmerülnek. Montrealban jelenleg is konferencia folyik erről, Haiti barátai részvételével, az Európai Unió és az Európai Bizottság volt eh, Kushner úr képviseli. Az elgondolás a, egy igazi terv kidolgozása Haiti rehabilitációjára és a Haiti állam helyreállítására. Ugye nem csak a földrengés okozta károkat kell orvosolni, hanem a jelenlegi haiti állam működésképtelenségén is segíteni kell. Ez elgondolás tehát egy jelentés kidolgozásában áll, amelyet a konferencián ismertetnének. Ez a Traditional Pledging Conference, nem, nem egy hagyományos konferenciát akarunk szervezni, hanem tervre van szükség, amelyet az Egyesült Nemzetek közreműködésével dolgozzanak ki, amely olyan országok részvételével, például a Dominikai Köztársaság, vagy akár Kanada is jelentősen részt vehetne ebben, ugye a Dominikai Köztársaság mindjárt ott van a szomszédban. És ki kellene jelölni valakit az ENSZ részéről, illetve valakit, aki minket képviselhetne a helyreállítás műveletei során. Még egy kérdés felvetődik elnök asszony. Mit is jelent az Európai Unió korlátozott láthatósága ebben a kérdésben? Ennek több oka van. Nem a jelenlegi helyzet a felelős érte. A, a az Európai Bizottság kevésbé látható, mint a helyszínen dolgozó ENSZ és egyéb szervezetek, ugye, mi csak kimentünk oda küldöttség gyanánt. Vannak persze szervezetek, amelyek nekünk dolgoznak a helyszínen, például a helyszínen tartózkodó szakértők. Aztán a csapatok, ugye ezek nem a bizottság csapatai, nagy erőfeszítéseket teszünk, és ezeket örömmel kell üdvözölnünk egyes tagállamok részéről. Az összes tagállam sokat segít, de ők a nemzeti jelképeik alatt vonulnak oda, valamint ugye az amerikai jelenlét is eléggé látható, a dominikai jelenlét is, az európai jelenlét eh, nem kimondottan katonai, hanem humanitárius, orvosi, stb. jellegű, de ez kevésbé látható. De fontos ugyanakkor. Jelentős is. Úgy, úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk mindazért, amit tettünk. Jelentős erőfeszítéseket tettünk, hogy jelen legyünk, de a láthatóság valóban problémát okoz a csekély láthatóság, ugye, de felvethető a kérdés, hogy mi az fontosabb, hogy láthatóak legyünk látványosan, vagy pedig eredményes munkát végezzünk a helyszínen. Ugye ez a, a médiákkal kapcsolatban is felvetődik ez a kérdés. Azt hiszem, hogy az áldozatok logikája igényli, hogy az ő bajukon segítsünk először. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup. Köszönöm. Hogy az ismereteinket felfrissítette biztos úr, hiszen éppen most ért vissza Haitiból. Most Salmansz asszonynak adom meg tíz percben a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen a Fejlesztési Szakbizottságnak, hogy meghívta az Európa Haiti koordinációs NGO társulást, amely kb. 60 európai NGO-t foglal magában. Olyan 100 haiti NGO-val működünk közösen együtt. A kezdeményezésünket 2004-ben indítottuk el, és megpróbálunk megjegyzéseket haiti szervezeteinktől begyűjteni. Szeretnénk köszönetet mondani mindazon európai országoknak, amelyek nagy szolidaritással, szolidaritásról tanúskodtak a haitinak történő segítségnyújtásban. Nagyon megható ez a haitiak számára. Ugyanakkor amikor felhívást intézünk az Európai Unióhoz és tagállamaihoz, azt is szeretnénk kiemelni és kihangsúlyozni, hogy a helyi ö, sürgősségi segítségnyújtás és segélyezés dacára ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem szabad elfelejtenünk bevonni mindezen fellépésekbe a haiti kormánytagjait, és a haiti um, civil társadalom résztvevőit sem. Mi úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú szerepük van a megfelelő struktúrák bevezetésében, országok újjáépítésében, Poroprens és egyéb érintett or, városok újjáépítésében. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos továbbra is minden egyes erőfeszítést az ENSZ égisze alatt koordinálni. A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás koordinációján keresztül úgy véljük, hogy az Európai Unió etéren is szerepet vállalhat, azzal, hogy a koordinációt segíti, elősegíti, a helyi szervezetek és a haiti kormány bevonásával. Még akkor is, ha mind a helyi szervezetek, mind a kormány komoly áldozatokat áldozatokat tud köreiben. Nem szabad megkerülnünk sem a kormányt, sem pedig a civil társadalmat, amikor újjáépítünk. Vannak olyan szervezetek, amelyek kezdeményezéseket hajtanak végre, és a helyzetet felmérik zsákmelben például, és a segélyezést elősegítik. Adatokat gyűjtenek össze az elhunytakról, a, a sérült személyekről összeírják a különböző érintett családok listáját is, e kollégák. A múltban túl sok olyan példát láttunk, amikor a haiti polgárokat nem vonták be a jó szándékú fellépésékbe, de a haiti szervezeteket elfelejtették, amikor az ivóvizet, élelmiszert, gyógyszereket osztották ki, amikor a különböző kórházakat, orvosi segítségnyújtást felállították. Azok a rendszerek, amelyeket azért vezettek be, hogy az újjáépítést és a fejlődést, fejlesztést véghez vihessék, minden szinten részt vesznek a fellépésekben, nem csak a kormány szintjén, hanem az önkormányzatok szintjén is. Látjuk, hogy most jelenleg a városokból, az országon belül a lakosok, a polgárok elvándorolnak, vidékre vándorolnak. Viszont a vidéki családoknak nem mindig van lehetőségük arra, hogy fedelet, és kosztott kvárteit adjanak a belső vándoroknak, az áldozatoknak. Számokra is segítséget kell nyújtanunk. Gondoljunk azon sürgős kezdeményezésekre, amelyek, ahogyan biztos úr is elmondta, a jelenlegi szükségletek lajstromozását illetik mind a humanitárius szinten, mind pedig az ország újjáépítése szintjén úgy gondoljuk, hogy az újjáépítést nem úgy kell elkezdeni, hogy előbb egy jó mérleget ne vonnánk, és figyelembe kell vennünk a jövőbeli kockázatokat és földrengés kockázatokat, hiszen ezek a kockázatok valósak a sürgősségi segítségnyújtásnál a Haitiban előállított termesztett élelmiszerek kiosztását támogatnánk. Tudjuk, hogy elsősorban most a humanitárius élelmiszersegélyeket kell kiosztani, de már rövid, majd középtávon is arra kell fókuszálnunk, hogy az agráriumot újraélesszük, és a helyi szükségleteket helyi terményekből, termékekből elégítsük ki ami az állampolgárok védelmét illeti, és a lakosság biztonságát, úgy véljük, hogy a következő intézkedéseket kell figyelembe venni. Maga a haiti kormány felelős az állampolgárainak védelméért és azért, hogy szavatolja, hogy a forrásokat és nemzetközi segítségnyújtást a rendőri szolgálatok javára állítsa, és azokat alkalmazni is lehessen. Azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy erőfeszítést továbbra is tegyen a kormány a rendőrök továbbképzésében. Maga a rendőrség, a rendőri erők is súlyos áldozatává váltak a földrengésnek a, a mentő katasztrófelhárítási fellépésnél a mandátumnak világosnak kell lennie, az ENSZ alatt kell ezt a haiti helyi kormány bevonásával végrehajtani. Fontos, összecsoportosított védelmi politikát bevezetni a humanitárius segítségnyújtás területén, ezt is a civil helyi szervezetek és a nemzetközi helyi képviselőkkel rendelkező nemzetközi szervezetek bevonásával. Megkérdőjelezendő az is, hogy nem lenne szükséges a jövőben, a közeljövőben újra átgondolni, vagy finomra hangolni az ENSZ jelenlegi misszióját, ugyanis Haitiban nincs háború, nincs polgárháború, de társadalmi segítségnyújtásra szüksége van az országnak. Ami a strukturális közép és hosszú távi válaszadást illeti, fontos átgondolnunk és mindent megtenni annak érdekében, hogy azonnal töröljük minden egyes nemzetközi ö, ö, adósságát Haitinak. Tudjuk, hogy Spanyolország és a Dominikai Köztársaság már jelentős lépéseket tett a e téren, de eh, nem csak a pénzügyi nemzetközi ö, eh, ö, eh, fórumokról van szó, mint a Világbank, vagy a, az IFM, hanem azon országoknak is fel kell lépniük, mint például az Egyesült Államok, vagy Franciaország. Reméljük, hogy az Európai Unió is mindent megtesz majd annak ébe, hogy a nemzetközi adósságok eltörlése minél hamarabb megtörténjen. Ami az államapparátust illeti, fontos a nemzeti kormány segíteni, de ahogy utaltam már rá, nem csak a nemzeti kormányt, hanem a helyhatóságok támogatását is eh, meg kell eh, segítenünk, hiszen Poroprens városát mindenképpen tehermentesíteni kell, nem csak a fővárosban kell gondolkodnunk. Utaltam már arra, hogy a belső migráció is a vándorlás, a városi lakosság vidékre való vándorlása eh, komoly jelenség a civil társadalom nevében úgy gondoljuk, hogy számos olyan haiti szervezet létezik, amelyet be lehet vonni a segítségnyújtásba, valamint az államapparátus megszervezésébe, és a donátoroknak is mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy elősegítsék azt, hogy a munkálatokban a javaslatok kidolgozásában az érdekeltek részt vehessenek. Javítani kell az újjáépítés minőségét is. Különösen a leginkább veszélyeztetett közösségek védelmére kell gondolnunk. Az épületek szismikus és, és árvíz védelmi normáknak megfelelő újjáépítésével igen, fontos ez, mint ahogy a biztos úr is elmondta az imént. Másrészt át kell gondolnunk azt is, hogy milyen kockázat megelőzési intézkedéseket lehet kigondolni a kormány hatósága alatt, valamint a helyhatóságok bevonásával. 2004-ben és 2008-ban is olyan árvízkárok érték az országot, amelyen, amely után polgári védelmi rendszereket vezetett be Haiti, de ezeket a rendszereket tovább kell erősíteni és fejleszteni. Mindehez technikai, agrártechnikai és környezetvédelmi normák is hozzájönnek még, amelyeket hosszabb távon kell átgondolni, és el kell kerülnünk, hogy a, a a tengerpartok eróziója tovább folytatódjon. A helyi szervezeteknek, NGO-k bevonásával és az állam támogatásával kell ezen dolgozniuk. mellett szállunk sékra, hogy olyan agrárpolitikát lehessen bevezetni Haitiban a nemzetközi segítségnek hála, amely mindezeknek megfelel ezen elvárásoknak. A fenntartható agrárium támogatása fontos annak érdekében, hogy az, a haiti államaparátust és magát a haiti társadalmat hosszú távon újra lábra állíthassuk tartósan kell az agráriumot támogatnunk. A gazdák Haitiban még mindig úgy dolgoznak gyakran, mint ahogy középkorban Európában a gazdák ezt tették. Támogatásra van szükségük nem csak technikai síkon, hanem eszközök terén is. Technikai támogatásra van szükségük, és hitelekhez is hozzá kell, hogy férhessenek a haiti gazdák, ami a ö, föld ö, birtoklásának jogát illeti a vidékfejlesztésben, az agrárium fejlesztésében Haitiban túl sok a probléma, túl sok a biztonság hiánya, a föld még nem igazán a gazdáké, ezért nem igazán tudják kiaknázni a mezőgazdasági termelés lehetőségeit a gazdák. Bizonyos erőlépések az elmúlt években történtek, egy olyan olyan nemzeti stratégia felé, amely az agrárszektort ölelné föl. Mindezen lépések még a földrengés előtt születtek, meg nagyon reméljük, hogy minél hamarabb a megkezdett erőfeszítéseket sikerül majd továbbvinni. Záró szóként elmondanám, hogy igen fontos, hogy a nemzetközi kereskedelmi politikákat és megállapodásokat is felül kell vizsgálni szükség lenne arra, hogy lehetővé tegyük, hogy az ország és a haiti állam újra olyan adókat vethessen ki, amely a helyi termelést segíti elő, amely meg, megerősíti a termelési lánc minden egyes résztvevőjét, az élelmiszer termelésre gondolok. Etéren azt kérjük, hogy kerüljenek felülvizsgálatra a partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodások kitételei is, és hogy a mezőgazdaság megerősítését is elindíthassuk. Számunkra ezek a legfontosabb pontok. Köszönöm szépen, mondja az előadó, mondja az elnök asszony, most pedig megadjuk a szót a képviselőknek kérdésfeltételre biztos úr számára, valamint az ön számára is. Mitchell úr a szó először. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a két előadót is a mai előadásuk. Köszönöm, a köszönetet mondok a két előadónak mai előadásukért. A biztos úrnak, hogy olyan gyorsan a helyszínre utazott, nagyon nehéz elkezdeni rendbehozni egy ilyen tragikus helyzetet hallatlanul érdekes volt a biztos urat hallani, és a, a civil szervezetek képviselőjét is. Én egyébként csatlakozom mindazokhoz, akik e, e, kondoleáltak e, a e, egykori euróképviselő nő elhunyt alkalmából, hogyha már most a haiti dossziét elővesszük, a haiti ügyet, még a földrengés előtti időkben is, szembeszökő volt az ország rettenetes szegénysége, hiszen fejlesztési segélyből, az ENSZ fejlesztési segélyéből éltek, gyakorlatilag két, napi két dollárból éltek a, a helybéliek. Ugye ez már egy katasztrofa sújtott ország volt korábban, Poroprans 70%-a megsemmisült, ha jól értem. Ez olyan borzasztó, hogy alig is ért, alig tudjuk megérteni, fel se tudjuk fogni. Néhány megállapítást tennék. Nagyon örülök annak, hogy Kanadában lesz, illetve van egy újjáépítéssel foglalkozó konferencia. A civil szervezeteket is támogatnám. A halottak eltakarításáért tett erőfeszítéseket, illetve az adósságszolgálat e, elengedését, másfél milliárdot már elengedtek, de még 8 milliárd van, és e, nyilvánvaló, hogy Haitinak nem kellhet kifizetnie ezt a tartozását, ezt az adósságát. Ugye nem lehet egyszerre újjáépíteni az országot és adósságot fizetni. Szeretném, hogyha a biztos úr megerősítene abban, hogy nem kölcsön, hanem adomány eh, formájában juttatnak segítséget Haitinak. Támogatnám a biztos urat eh, abban, hogy ugye nem tudunk mi mindent egyedül elvégezni, a civil szervezetek segítségére is szükség van. Sokat beszéltünk harci, harcoló csoportokról, eh, ez lehet, hogy túl agresszív, de ilyen jellegű csapatokra is szükség van. Ugye ezek ritkán az európai zászlóval érkeznek a helyszínre. Van egy amerikai hajó, amelyet használtunk, amely kórházhajóként működik, amelyik ingázott, egy Írország, Franciaország, Belgium is képes segítséget nyújtani, Tudom, hogy 40 ország küldött segítséget, támogatást, de talán terbe kellene venni valamilyen speciális formát, akciócsoportokat, ha nem is harcoló csoportokat, valami olyan csoportot, amelyik helyszínen működne, a helyszínen működne, és hozna a támogatást, de ahogyan az amerikaiak teszik egyébként. A civil szervezetek munkás, munkálkodását én is nagyra értékelem, jó munkát végeznek a bizottsággal kapcsolatban, és tennék néhány megjegyzést, nem kellene, hogy amikor a sajtomban már a probléma aktualitását teszte, mi is megfeledkezzünk róla, ez nem volna jó. Mindenképpen napirenden kell tartani ezt a pontot, és közelről kísérni. Elnök asszony, köszönöm. Deva úr szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék bizonyos példás, példaértékű cselekvésekről beszélni, amelyeket Haiti-ban tettek. Büszke is, büszkék is lehetünk erre. De például az összehangolása, az erők összehangolása, nagyon nehéz volt ebben a szörnyű tragédiában. Tíz éve vagyok tagja ennek a bizottságnak. Ezen idő során a cunamival foglalkoztunk, szökőárakkal, föld, a haiti földrengésekkel, mozambiki árvízzel, a földgolyó más területein orkánok rettenetes hatásával, és valahányszor valahol természeti katasztrófa következik be, megint újra felfedezzük, a, feltaláljuk a kereket. Nulláról kell indulnunk, és meg is vagyunk lepve, hogy az infrastruktúra tönkrement, hogy senki nincs a helyszínen, hogy ö, segítséget nyújtson, mert hogy minden ö, romba dölt. Van egy közös tényező, amire szükségünk van. például egy víztisztító központra, élelmiszerre, or, orvosszerre, gyógyszerekre, átmeneti lakhelyekre, olyan lakásokra, amelyeket gyorsan fel lehet a helyszínen építeni, orvosokra, ápoló személyzetre, szállító eszközökre. Úgyhogy mindez létezik. És amikor elemezni kezdjük a természeti, a legsúlyosabb ter, ter, a 15 év, az elmúlt 15 évben bekövetkezett legsúlyosabb természeti katasztrófákat. Látható, hogy ezek a tragédiák 100 150 kilométerre a tengertől következtek be, vagy a, ugye helikopterek is léteztek már akkor, amelyek vizet szállíthattak volna a föld belsejébe. Számos életet meg lehetett volna menteni. Mit is akarok én ezzel mondani? Pontosan. Arra kell kérnünk a tagállamainkat, hogy hogy az egyik repülőgép hordozót, létező repülőgép hordozót oda küldjék amelyek pillanatnyilag tétlenül vesztegelnek. Én magam is telefonáltam az indiai honvédelmi miniszternek, hogy adja kölcsön a repülőgép hordozóhajót egy mozambiki segítségnyújtásra. A víz tisztító központokat is felhasználhatjuk. Az, a, a műtőket, a tábori műtőket, amelyek léteznek, darukat, a, amelyekkel fel vannak szerelve a repülőgép hordozók. Előre csomagolt szállásokat is, lakásokat is elküldhetünk. Ugye a cunami idején több hónapba tellett, képtelenek voltunk mindezt a segítséget, támogatást helyszínre jutatni, mert a helyi repülőtér működésképtelen volt nyilvánvaló, hogy az, hogy az utak is használhatatlanok, hogy a repülőtér tönkre megy, de hogy vannak mozgó mobil eszközök, darukkal, amelyek képesek mindezt a terhet felemelni, helikopterre rakni, akkor a helyszínre lehet jutatni ezt a támogatást, ezt a segítséget. Arra kérnénk tehát a tagállamokat, hogy egy vagy két repülőgép hordozót küldjenek oda, ezt össze lehetne hangolni. Azt hiszem, hogy két perce kellene korlátozni a hozzászólási időt. Guerrero úré a szó. A las felicitaciones a las organizaciones no gubernamentales y al comisario. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem mindazok munkáját, akik Haitiban a segítségnyújtásban részt vettek. Szinte részvétemet szeretném kifejezni mindanon, mindazon ezrek számára, akik családtagjaikat elvesztették a földrengésben. A biztos úr megjegyzésére térnék vissza, aki elmondta, hogy mennyire fontos, hogy állandó infrastruktúrát lehessen létrehozni Haitiban. Igen, beszédes a példája Haitinak, hiszen már a földrengés előtt is végtelenül szegény államról, csődöt mondott államról volt szó, és igen, rossz kapcsolatokat ápolt Haiti más országokkal is. a szomszédos államokkal is. Csődöt mondott az állam, és sokan azt mondják, még a haitiak közül is, hogy nem újjá kell építeni Haitit, hanem fel kell építeni Haitit. Fel kell építeni Haitit, amint a válságot sikerült legyőzni, amint újra beindulhat ott az átmeneti programok be, beindítása. Az Európai Bizottság is elmondta, hogy kormányzó képessé kell tenni Haitit, egy olyan politikus struktúra, politikai struktúrát kell felépíteni, amely már a múltban is csődött mondott, és számos problémáért, amit Haitiban ismerünk, maga a kormány volt a felelős. Gérenc úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három pontról szeretnék szólni. Először is értékelési jelentésre van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy az EU milyen hozzáadott értéket képviselhet másodszor a közép és hosszú távú projekteket kell támogatnunk, mert néhány napon, tíz napon belül már a híradók sem fognak szólni Haitiról, pedig, amikor az újjáépítés, helyreállítás folyik, akkor szinkronizált módon hosszú távon kell kinn a terepen lennünk. Ami az adósság törlését illeti, én nem állok pártján, nem vagyok ö, amellett, hogy a, az adósságot töröljük, mert hogyha nem képes az állam ezt megtenni, akkor biztosítanunk kell hitelek formájában a képességet, ha pedig az állam nem képes erre, akkor az államon kell, állam létjogosultságán kell elgondolkodnunk. Valahol nem szabad, hogy büntetlenül bármilyen állam felléphessen így módon, és töröljük az adósságait harmadsorban pedig eh, egy európai operatív rendszer felállítása mellett EU Fast eh, formában kardoskodom, melynek szerintem kizárólag civil és humanitárius jellegűnek kell lennie, állandó jellegűnek kell lennie, bármikor bevethetőnek kell lennie, az Európai Unió égisze alatt kell fellépni, a humanitárius nemzetközi jogot tiszteletben tartónak kell lennie, az ensz való együttműködésre készségesnek kell lenni, és önkéntes alapon kell, hogy működjön a tagállamokban. E célból a lehető legrövidebb időn belül egy külön jegyzéket, katalógust kellene kidolgoznunk annak érdekében, hogy az ilyen gyors fellépést milyen módon tudjuk megvalósítani, és mindezt folyamatosan frissítenénk a jegyzéket, a listát ennek a rendszernek, mint mondottam már, polgári jellegűnek kell lennie, de ez nem jelenti azt, hogy a meglévő katonai kapacitásokat nem lehetne bevetni a e rendszerben. Hadsereg erőforrásait is fel lehet civil célokra használni, hiszen itt a humanitárius dolgozók védelméről is szó van, és az NGO-k bevonását sem szabad elfelejtenünk. Az NGO-k is ebben a gyakorlatban mindenképpen részt kellene, hogy vegyenek. Lütford asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szót kaphattam. Nem vagyok ugyan a szakbizottságnak tagja, ugyanúgy, mint Deva úr, magam is ö, nagy érdeklődéssel hallgattam a biztos úr előadását, és Görenc kollégánkat is. Dögük biztos úrnak tenném fel a kérdést. Milyen kilátásokat lát arra, hogy egy európai EU Fast típusú, vagy Europe Aid jellegű, gyors bevetésű csoport, Európai Uniós csoport, csapat felléphessen. Itt nem csak az európai láthatóságról van szó, persze, ez is jó lenne, de itt igazából az operatív hatékonyságról van szó. Néha az az érzésem, hogy pozitívan lépünk föl, de mm, Dögüt biztos úr igazából pozitív benyomásairól szólt, de hát valahol a médiák nem mindig ugyanezt mondják. Amikor Deva úr azt mondta, hogy nem lehet az tagállamok koordinálását olyan nehezen megoldani, hát én azt gondolom, hogy igen, nehéz koordinálni a tagállamok között. A bizottságnak mi erről az elképzelése? Eddig az EU Fast vagy Europe Aid típusú csapatok felállítása, bevetése szinte ö, megvalósíthatatlannak, igen nehéznek tűnt. Utaltunk már a 114. cikkére a Lisszaboni szerződésnek, illetve a 124-esre, de hát ö, nem gondolja -e úgy, hogy valahol koordinált eredményeket mindezen keresztül lehetne megvalósítani, ki előre meghatároznánk, hogy ki mit csinál, így a feladatokat meg lehetne osztani. Elnök asszony, két perce van. Az NGO-k feljegyzésében azt olvashatjuk, hogy külön ki kell hangsúlyozni a helyi élelmiszer termények megvásárlását. Kérdésem, hogy ez a javaslatot megtartja a bizottság. Fedenténő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, de úr, minnyáján láttuk-e tragédiát, és azt is hallottam, hogy az Európai Unió az újjáépítésben is részt vesz majd, ennek nagyon örülök. Szeretném, hogy a haiti családok, nők és gyermekek esetét, helyzetét is külön vizsgáljuk meg, ugyanis a nők és gyermekek elleni erőszak szempontjából Haiti igen súlyosan súlyosan terhelt ország, számos nő, számos gyermek prostitúcióval tudja csak a családját, a család szükségleteit megoldani, ellátni. Az Európai Unió a katasztrófa helyzetben hogyan kíván fellépni a téren, ami pedig az újjáépítést illeti a nők és gyermekek különösen a lányok specifikus helyzetét és kitettségét is figyelembe kell venni, ami például a fogamzásgátlást illeti, a higiénés helyzet javítását illeti Szeretném, hogyha a nők és gyermekek helyzete külön kiemelten kezelendő lenne. Trejfel asszony, köszönöm szépen biztos úrnak az értékes információkat. Javasolnám, hogy egy delegációt a koordinátorokkal együtt állítsunk fel, hogy az újjáépítéssel foglalkozzunk az Európai Unió a humanitárius segítségnyújtást 19 millió euróval kívánja kibővíteni. El tudná mondani, hogy a döntés prioritást élvező tengelyei melyik irányba hatnak a, a milyen milyen célcsoportokat kíván megcélozni. 2007-ben az Európai Parlament egy állásfoglalást adott ki, dolgozott ki, aminek célja az volt, hogy hatékonyan, gyorsan segítse a, a politikai stratégiai kidolgozását a humanitárius politikában élelmezési és humanitárius segítségnyújtási szervezetet 2009. január 1-én felállítottunk, COAFA néven, és a COAFA milyen ö, valós feladatokat látott el Haitiban? Stász úr az utolsó, aki szót kért a listámon. Köszönöm szépen. Először is Karel de Güchtöt köszöntöm, és köszönöm, hogy világosan, struktúráltan szólt. Köszönöm Seman asszonynak is az előadását. Mitchell úr, Ludford asszony és mások is feltették már a kérdést, hogy igazából az EU Fast um, csapat, alakulat, láthatósága mennyire megvalósítható. Második kérdésem a következő. Az NGO-k kérdésével kapcsolatban a kereskedelmi partnerségi megállapodásról szóltunk már, és ezen megállapodások gyakran nem igazán kapnak jó fogadtatást a helyi lakosság köreiben. Degőkt úr vajon etéren úgy látja-e hogy van lehetőség fellépésre. Szanki asszony kér még szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindenkit megrázott a földrengés, és mi is szeretnénk letenni az asztalra valamit. Olaszország 250 orvossal küldött tábori kórházat a helyszínre, szükségkórházat. Elnök asszony, valami azért nagyon megrázott engem, mint nő, mint anya, mint nagymama láttam, hogy gyermekek eltűntek Haitin, és visszaélések áldozatai lettek, rabszolgává válnak majd. Borzasztó dolgokat hallottunk a tévében, aztán a gyerekekről már nem hallunk azóta. Tudunk-e valamit a gyerekek sorsáról? Ez valami borzasztó dolog, ami velük történt. És mi itt gyermekek tucatjairól szólunk, akik eltűntek. Persze nagyon sok súlyos dolgot tudnék még felemlíteni, de szeretném, hogyha ezeknek a gyerekeknek a sorsára külön felhívnánk a figyelmet. Köszönöm. Most a biztos úré a szó válaszadás jogán mondjuk öt percben. Tessék. Megpróbálom, elnök asszony, tartani az időt. Először is Mitchell úr azt mondta, hogy 70%-a a segélyeknek nem érkezik be Haitiba. Ez nincs így. 20%-a poroprensznek a földel egyenlővé várt. Vannak olyan városok is, mint Leogán vagy Jackmel, ahol ö, komolyak a, a nehézségek, százalékos arányokban persze Poroprens városáról tudunk leginkább, ahogy a bevezetőmben is már elmondtam. Vannak olyan kerületek, negyedek, amelyeket lerombolt a földrengés, mások pedig sértetlenül maradtak. Az nagyon érdekes volt, hogy az utok még mindig ugyan állapotban vannak, mint a földrengés előtt. Ez valami különleges dolog. Meg kell majd vizsgálnunk, hogy igazából mi a helyzet. Persze a 70%-a poropránsznek földelegyenlővé vált, ahogy Michelon mondta, ez nem így helytelen. Nekem az NGO-k küldtek egy ilyen anyagot, hogy az épületek 70%-a a földdel egyenlővé vált. Biztos úr válasza, nem, ez így nem igaz. Én most jövök vissza a Poropránc városából. Helikopterrel is berepültük a várost, úgyhogy ez így, mint állítás, nem igaz. Még akkor is, ha vannak olyan negyedek, kerületek, mint mondottam, amelyekben súlyos a helyzet, de 20-25 százalék az talán helyesebb állítás. Több százezren laktak ezen kerületekben, úgyhogy a 70 százalékos leromboltság, mint olyan, ez így helytelen állítás. Az Európai Unió, a haiti kormány számára allokált összegeket az NGO-k számára is. Itt adományokról van szó, nem pedig, nem pedig kölcsönt biztosítunk, vagy adunk most Haitinak. Ez lehetetlenség lenne így. Semmiképpen nem kölcsönt kívánunk folyósítani. Az eu láthatósága is felmerült a kérdések között, és hogy most az eu távlatai kedvezőbbek-e a humanitárius segítségnyújtás és a civil polgár, polgári védelem a tárcában fontos, közös szerepet játszanak. Nem felejthetjük el, hogy a polgári védelem nagymértékben tagállami kompetencia. Az MIC, amit bevezettünk, szintén a portfólióba tartozik a humanitárius segítségnyújtás mellett, és ez már egy komoly előrelépést jelent. Ez az első gondolatom. Másodszor pedig. A Lisszaboni szerződésben a dolgok világosabbak, ami azt illeti, hogy a bizottság és a tagállamok kapcsolatai hogyan is valósulnak meg. Ezzel kapcsolatban azt is el tudom mondani, hogy külön záradék, szolidaritási záradék szerepel a Lisszaboni szerződésben, ez a múltban nem így volt. Az Európai Uniót is érheti a jövőben katasztrófa. És ezen a szolidaritási záló, záradékon mindenképpen dolgoznunk kell a jövőben, hogy aztán milyen formában, olyan formában-e, ahogyan azt ma mondjuk, létezik a humanitárius segítségnyújtás az ekoszolgálattal, ez egy megfelelő szolgálat, az MIC is létezik, amely Dimas biztos tárcájába, tárcája alá tartozik, és a válsághelyzetben a fellépés gyorsan megvalósulhat. Az MIC gondolata az, hogy minél hamarabb lehessen mobilizálni, koordinálni a megfelelő fellépést. Egy olyan mechanizmust vezettünk be, koordinációs ekomechanizmust, amelynek célja az, hogy a kapacitásokat, katonai kapacitásokat a tagállami szinten összesítsük, de hát ez nem jelenti azt, hogy katonai jellegű fellépésről lenne szó, egyszerűen csak katonai kapacitások bevonásáról van szó a válságkezelésben. Ezen felsorolt mechanizmusok működtek, jól működtek, ahogyan kellett, sokkal jobban működtek, mint a szökőár idején. Most arról tárgyalunk, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a helyzetből, de azt azért elmondhatom, hogy megfelelő módon működött a helyzet, de hát jobban mindig lehet tenni, mint a múltban. Az biztos, hogy az Európai Bizottságban szükségünk van, és önöknek is komolyan meg kell ö, beszélniük azt, ö, hogy a láthatóság mennyire fontos. Tényleg a láthatóság alapvető fontossággal bír, de azért azt is át kell gondolnunk, hogy hogyan tudunk operatívak lenni, hogyan lehet a láthatóságot és az operatív jelleget közösen megvalósítani. Deva úr is utalt erre, rendben, de hát eh, valahol eh, az, hogy a repülők hová érkezhetnek, és hogyan mozgósítjuk a, a légi segítségnyújtást, hát az sok függős kérdés. Javaslatot arra is megfogalmazhatunk, hogy hogyan finanszírozzunk egy műveletet. De hát azért ez egy igen összetett kérdés. Egy olyan mechanizmus, amely képes lenne arra, hogy a szükséges kapacitásokat mozgósítsuk egy adott katasztrófa esetén, és a részleteket is Mm, tisztázhassuk, megoldhassuk, hát mindez már óriási előrelépést jelentene. Javaslatokra szükség van, mert jelenleg ö, kedvező a helyzet erre. Ma például a tanács egy ö, javaslatot fogalmazott meg arra, hogy egy önkéntes csapat mozgósítására is sor kerüljön, ez nagyszerű javaslat mi is készek vagyunk javaslatok megfogalmazására, de azt gondolni, hogy úgy orvosolhatunk egy ilyen horderejű katasztrófát, hogy csak önkénteseket vetünk be, ez lehetetlen. Egy ilyen természeti katasztrófa esetén szakemberekre, profi fellépésre van szükség. Meglepő azt tapasztalni, hogy milyen gyorsan képesek ezen szakemberek dolgozni, és szerveződni, és megszervezni a munkájukat. Ők szakemberek, ők képesek arra, hogy 24 eh, órán keresztül dolgozzanak, úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy a jelenlegi eredmény nem megfelelő. Úgy véljük, hogy a humanitárius segítség és segély a a katasztrófa elhárítás megfelelő módon működik Haitin. A láthatóság, hát az egy másik dolog. A láthatóság az politikai akarat alapján születik meg, ennyit. Ha minden olyan személy, aki Haitiba utazik, fölvenne egy katonai ö, ö, uniformist, hát akkor mi is nagyon láthatóak lennénk az EU szintjén, de mi nem így lépünk föl. Ha mindenki kész lenne arra, hogy az EU zászlaját hordozza hajtén, meg aztán az, a saját nemzeti zászlaját is, hát akkor tényleg nagyon láthatók lennénk. De a tagállamok nem így járnak el helyszínen. A tagállamok örömmel segítenek Haitin, de a láthatóságot saját kormányok számára kívánják megvalósítani, saját országukat képviselők. A helyzet mm, most nem az, hogy egyszerűen létrehozzuk az EU fast és aztán mindjárt láthatóvá válunk a terepen. Gerero úr, építsük-e vagy felépítsük, újjáépítsük-e vagy felépítsük az országot, tényleg ezt a kérdést fel kell tennünk, én is úgy gondolom. Nagyrészt itt most Valóban felépítésről van szó, hiszen nulláról indulunk el, nem újjáépítésről van szó, persze újjá is kell építeni az országot de hát papíron sokkal könnyebb egy államot felépíteni, mint gyakorlatban. Helyszínen létezik a civil szervezetek, a civil társadalom képviselői, politikai elit is létezik, aki képes és készen áll arra, hogy együttműködjön. Ha ez létezik, akkor persze meg lehet oldani a felépítést, ha viszont nem, akkor nem lehet csak úgy a saját akaratunkat ráerőltetni egy országra. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy olyan rendszert fogunk újra ö, bevezetni, amely lehetővé teszi, hogy maga a haiti államapparátus kormány legyen képes saját sorsáról dönteni, de hát ez nem olyan egyszerű feladat. Azt ö, itt a fülembe, hogy nagyon rövidnek kell lennem, ezért holnap reggel egy írásos jelentést fogunk megküldeni önöknek a titkárságunkon keresztül. A fejlesztési szakbizottság elnök asszonyának, Zsoli asszonynak fogjuk megküldeni a jelentést. Kérdést hallottunk azzal kapcsolatban, hogy hogy helyi szinten történjen a beszerzés. Hogyha helyi beszerzéseket ö, ö, vagy az USA-beli termékeket választ, választjuk-e, hát bizony átgondolandó, ha például tejport vásárolunk föl, akkor az USA-ban könnyebben felvásárolható, de a saját készleteinket is szeretnénk mozgósítani. én. Igen, a nők és a lánygyermekek segít, segítsége és védelme nagyon fontos. Az UNICEF-en keresztül mandátum is létezik arra, hogy a nők és fiatal lányok védelme megvalósulhasson az árva gyermekek védelme is nagyon fontos, és igyekszünk tájékoztatást, információt begyűjteni a gyermekek kizsákmányolásáról és a gyermekkereskedelmről is, hogy megtudjuk konkrétan, mi történik az országban. Készek vagyunk arra, hogy a tagállamokat támogassuk, és az UNICEF-et is támogassuk, bármilyen módon is abban, hogy ezen feladataikat ellássák. Ami a többi várost illeti Leogánra, Zsákmelre utaltam, Leogánban 150 ezer ember él, Zsákmenben 170 ezer fő élt. Kisebbek azért, jóval kisebbek ezek a városok, mint Poropránsz. Úgy tudjuk, hogy a humanitárius segély kiosztása most már egyre jobban működik, ami pedig a kereskedelmi politikát illeti fontos szerepet játszhat a kereskedelmi politika az újjáépítésben. Én már elmondtam a múlt héten is, hogy a fejlesztést mint aspektust hogyan lehet struktúráltabban bevonni a kereskedelmi partnerségi megállapodásokba. Úgy gondolom, hogy a Karib térségben ez szintén így van a Dominikai Köztársaságra és Haitira gondolok, hiszen ugyanazon szigeten található két országról van szó, így a kooperációt, az együttműködést mindenképpen támogatnunk kell. Azt gondolom, dióhéjban, de sikerült megválaszolnom az elhangzott kérdésekre. Elnök asszony, köszönöm. Most Salman asszonynak adom meg a szót, hogy az őt érintő kérdésekre is megválaszolhasson. úgy gondolom, hogy itt most két külön kérdésről van szó először is. Amikor arról van szó, amikor arra utaltunk, hogy a helyi élelmiszereket vásároljuk föl. Itt nem igazán a vásárlásról, az élelmiszerek vásárlásáról van szó, hanem inkább arról, hogy a helyi gazdáknak, a haiti gazdáknak tegyük lehetővé, hogy helyi piacokhoz férhessenek hozzá, és maguk is termeszthessenek, és képesek legyenek ebből saját pénzforrásaikat megteremteni. Támogassuk a helyi gazdákat, így a kistermelők életkörülményeit is javíthassuk, hiszen a kistermelők többsége felhagyotta a gazdálkodással, mert Miami-ból és máshonnan hozta be az ország a rizs készleteit, így a helyi termesztést, a helyi agráriumot úgymond elhagyták a gazdák. Az elmúlt 15 évben azt tapasztaltuk, hogy igen, erőteljesen visszaesett a helyi agrárium, mert a nemzetközi kereskedelmi helyzet olyan volt, hogy egyszerűen nem volt versenyképes. Rövid választ szeretnék adni a nők helyzetére, és hogy mi történik majd a nőkkel, gyermekekkel az erőszakos helyzetben. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ami az erőszakot illeti, az elmúlt napok erőszakát illeti, valahol a médiák túlzott mértékben szóltak az erőszakról, túlzott hangvételben szóltak a különböző televíziós csatornák, hiszen csak helyi, lokális megmozdulásokról, jelenségekről volt szó. Az egyik ágazat, amelyik nagyon jól működik Haitin, pontosan a nők szervezkedése, és tudjuk, hogy a nő, nőjogi minisztérium jól működött a múltban, nem csak a nők elleni erőszak elleni küzdelemben, hanem a prevenciós és tájékoztató kampányokban az AIDS-ről. Sajnos azt az információt kaptuk, hogy három jelentős feminista, mozgalmi, aktivista hölgy is elhunyt az elmúlt földrengésben ami a támogatást nem csak a humanitárius segélyt illeti, hanem a jövőbeli segélyeket és támogatást illeti. Szeretnénk javaslattal előállni, kiemelni azt a jelönt, jel, inkább kiemelni annak fontosságát, amire a biztos úr, mint javaslatban utalt. Mi szeretnénk, hogyha a koordináció fokozottabb lenne a tagállamok között, az Európai Uniós tagállamok között a kezdetektől látjuk azt, hogy jó lenne, hogyha a tagállamok nem igazán csak úgy önhatalmólag saját mentőcsapataikat, alakulataikat küldenék a helyszínre, hanem koordináltan, összhang, összehangolt módon lépnének föl, és hogy ágazat ágazatspecifikusan lépjenek föl a tagállamok, ne pedig egymás lábára lépjenek. Iva Zsoli, Köszönöm szépen minnyájuknak, hogy valós időben tájékoztattak minket. Most már csak a következő ülésünk időpontjáról szóljak. Legközelebb Brüsszelben találkozunk, majd szerdán, február 3-án, amikor Georgiával asszony biztos jelölt 12.30-tól 15.30-ig meghallgatáson vesz részt, február 4-én délelőtt, majd pedig február 5-én fogunk újra összeülni. Lezárom.